Dear colleagues. Kedves kollégák, kívánok mindenkinek szép jó napot, kellemes hétfő délutánt. Ha sikerült a napi rend tervezetet elolvasnunk, akkor van valakinek elemetése? úgy látom, hogy nincsen, akkor ezt elfogadottnak tekinthetjük. Egyetlen egy bejelenteni valóban van összesen, emlékeztetném önöket, hogy az ECON és az EMT szakbizottság holnap egy közös meghallgatást tart 4.30-től 6.30-ig az Európai Bizottsággal együtt az ország specifikus ajánlások témájában. Ennek kapcsán holnap ebédszünet alatt fogják átrendezni az üléstermet, illetve a, a névtáblákat, hogy a kollégákat is az Emplőból vendégül tudjuk látni. Daniel Nuit üdvözlöm, 2016 első nyilvános meghallgatásán az SSM rendelet és az közi megállapodás értelmében történik mindez. Persze nem most először látjuk Venglé vendégül eh, női eh, elnökasszonyt. Azt hiszem, hogy nyugodtan elmondhatom, hogy valóban eh, gyümölcsöző az Európai Parlament és az LKB felügyeleti tanácsának az együttműködése több fontos felügyeleti, bankfelügyeleti kezdeményezésről is szeretnénk önnel beszélni. Itt van például az EKB munkája, a választási és mérlegelési lehetőségek tekintetében ez egy roppant izgalmas fejlemény, ennek vannak persze jogalkotási vetületei is, illetve az ehhez kapcsolódó konzultációról se feledkezzünk meg. Ezen fontos témában nagyon örülnénk, hogyha kapnánk friss információt. A stressztesztek továbbra is folynak, ezek mindig izgalmasak. A SREP előkészítése, illetve az enetrendek szinkronizációja, amely nem csak fontos, de tényleg e, érdekfeszítő téma is a módszertani kérdésekről nem is beszélve, ott vannak még a, fej, a pozitív fejlemények a kapcsán, hogy a kettes pilléren belüli kezdeményezések, javaslatok hogy alakulnak az Európai Bizottság dokumentumát olvasva. Úgy tűnik, hogy a következő SREP keretében egy új megközelítést alkalmaznak majd. Tehát a nem teljesítő hitelek ügyében is vannak friss hírek, és végezetül, de nem utolsó sorban, tudom, hogy ez több dolog is hirtelen, amit felvetettünk, de hát majd a kollégák is utalnak erre nyilván. Szeretnénk hogyha a működési kockázatok, illetve hitelkockázatok ügyében Bázelben, ha jól tudom, folyik munka. Ezek nagyon érdekesek, szeretne az mi parlamentünk ebben részt venni, nem csak a jogszabályok végrehajtásában, hanem már azok kialakításában is szívesen vállalnánk tevékeny részt, ahogy arra Szilvi Kulár jelentése is utal. Nagyon szépen köszönöm. Ennyit szerettem volna bevezetőként elmondani, most pedig parancsoljon, önnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, meg nagy örömömre szolgál, hogy újra itt lehetek ma a parlamentben. Az LKB bankfelügyeleti munkáról számolhatok be a nyereségesség és az ellenálló képesség tekintetében előre léptünk. Az európai banki ágazatnak ugyanakkor több kívással kell szembenéznie. Szorosan figyelemmel követjük azt, hogy ezen kockázatok, amit kezdenek a bankok, ahol kell, ott pedig be is avatkozzunk. Én bevezetőmben először is beszélnék arról, hogy az euróövezet banki ágazatának a legfontosabb fejleményei, aztán áttérek majd arra, hogy 2016-ban a SREP tekintetében milyen munkát végeztünk, illetve a választási és mérlegelési, nemzeti választási és mérlegelési lehetőségek az Európai Bank eh, jogszabályok tekintetén ezzel zárok majd, illetve egy eh, egy-két eh, általánosabb kérdésre is kitérek majd. Elsőképpen tehát nézzük, hogy a banki ágazatban mik a legfontosabb fejlemények, majd felvázolom, hogy hogy állnak most a dolgok. A tőke mutatók a legfontosabb euróvezeti hitelintézetnél esetében. A közelmúltban folyamatosan javultak, 13%-on állnak átlagosan Nézve a legnagyobb intézmények esetében ez jóval meghaladja a minimális elvárásokat. A bankok nyereségessége is javulni látszik, de továbbra is nagyon alacsony szinten marad. A saját tőke megtérülés 4,5% volt 2015-ben, és talán ami még fontosabb, Összességében a bankok nem várnak javulást 2016-ra. Az euróvezet banki ágazatába vetett bizalom a piacon jelentősen csökkent 2016 mostanáig. A bank részvényárai 30%-a csökkentek 30, ebben az évben és a piacnál sokkal rosszabban teljesít a bankjározó tekintetben is. A befektetőket nem is a bankok ellenálló képessége izgatja, hanem inkább a nyerességesség tekintetében a rossz kilátások. A ciklikus profitabilitási kihívások több dolognak is köszönhetőek, vagy betudhatóak. Először, hogy gyér a kereslet a hitelek iránt, és nagyon alacsonyak a kamatok. A célzott monetáris politika részben enyhítette ugyanezeket, a helyezéseket növeltük, és a gazdasági feltételek is javultak, így egyre kevesebb a veszteség ezen a téren. Az alacsony kamatok ugyanakkor egyben a refinanszírozási költséget is csökkentették. Vannak más kihívások, amelyek inkább szerkezeti természetűek, összesen nem teljesű hitelek továbbra is egyes országokban eh, rosszul érintik a hitelhez jutás lehetőségeit, ugyanakkor a bankok költségei eh, tükrözik azon disztribúciós csatornákat, amelyek egyes esetekben túlkapacitással küzdenek. Nézzük most a prioritásokat a felülvizsgálati tevékenységekben. A bankspecifikus kockázatokat természetesen a SREP keresztül tudjuk kezelni. Először arról beszélnék, hogy 2016-os SREP-ben, tehát bankfelügyeleti felülvizsgálatban mivel foglalkozunk. A supervisory ciklus, a felügyeleti ciklus felügy, felülvizsgálata 2010-ben megtörtént, kézzelfogható eredményeket hozott, például a kiegészítő tőke szükséglet tekintetében javult 0,26 századról 0,68 századra 2014. november és 2015 között. Továbbá a tőke követelmények hasonló szinten vannak az SSM globális rendszerszerűen rendszer szempontjából fontos bankok esetében, nevezzük csak ezeket G-SIBS-nek, ez volt a kiindulási pont, de úgy érezzük, hogy a megfelelő alapos módszertan kidolgozása a nemzetközi normákhoz mérten egy több éves folyamat, hogyan tudjuk tovább javítani 2016-ban a SREP-et. Először is finomítunk tovább a SREP módszertanon, például a bankok belső tőke megfelelőség, megfelelőségét javítva, illetve a finanszírozási pozíciók és a likviditás van másodszorban. Azzal is, azt is vizsgáljuk, hogy hogyan tudunk más elemeket is figyelembe venni, például az Európai Bankhatóság és az Európai Bizottság hogyan értelmezi az uniós jogszabályokat, E kontextusban röviden megemlíteném, hogy a maximálisan felosztható összeg tekintetében az önök szakbizottságában már említettem, hogy ez tisztázandó kérdés, és örültem, hogy a bankunióról szóló jelentésükben ez visszaköszönt. Ami a maximálisan felosztható összeget illeti, az is fontos, hogy a felügyeleti értékelések hogyan tükröződnek a kettes pillér szerinti tőkekövetelményekben. Ezen háttér előtt tekintve az Európai Központi Bank azt elemezte, hogy hogyan lehet finomítani azt az eszköztárat, amelyel a folyamatban lévő felügyeleti stressz teszt eredményei hogyan csatornázhatók be a bankok kockázati profiljába. Például a tőke irányelmutatás eszközével tehetjük ezt meg. Ezt mi a kettes pillér szerinti iránymutatásnak nevezzük. Hogyha ezen iránymutatásnak nem tesznek eleget, ez alapvetően a tőkekövetelmények megszegésének nem minősül jogilag, mégis ezt nagyon fontosnak, komolyan kell venni a bankoknak, hiszen hogyha a kettes pilléren belül iránymutatásnak nem felelnek meg, akkor még árusabb szemekkel figyeljük az adott intézményt, annak érdekében, hogy a tőke szinte megfelelő legyen. Ez a kettős pilléren belüli iránymutatás az automatikusan beinduló MDA kiszámításába nem figy- kerül figyelembevételre. Egy olyan MDA szintet, beindító szintet szeretném megállapítani, amely összehasonlítható minden bank számára, ugyanakkor az SSM Global CBEX számára, illetve a versenytársak számára hasonló szinten kell, hogy legyen az Európai Unión belül és kívül is hiszen az unión kívül nincsenek ilyen automatikusan életbe lépő MDA határértékek. A SREP-en belüli harmonizáció mellett nagyon fontos az SSM-en belül az, hogy a szabályokat úgy harmonizáljuk, hogy a választ, nemzeti választási és melegelési lehetőségeket finomítjuk a CRD 4-es CRR-en belül. Tovább folytatjuk a felügyeleti gyakorlat harmonizációját, és éppen ezért olyan nyilvános konzultációt indítottunk, amely az OMD projekt második fázisát jelenti. Ezzel a legfontosabb intézmények esetében további nyolc rendelkezéssel bővítettük az LKB választás és mérlegelési lehetőségre vonatkozó iránymutatását. Ezekhez tartozik például a csoporton belüli elbánásmód is. Az OMD-kre vonatkozó iránymutatásunkat ez év júliusára szeretnénk átfogóan felülvizsgálni. A célunk az, hogy a felügyeleti normák magas színvonalúak legyenek, ugyanakkor az SZM egészében hasonló szabályok működjenek együttműködve a nemzeti illetékes hatóságokkal, annak érdekében az OMD politikánk a kevésbé nagy intézményekre és kiterjesztésre kerüljön az OND-k harmonizálása a kisebb bankok esetében, az arányosság a legfontosabb szempont, amely vezet bennünket. Most a szélesebb kontextust vizsgálva arról beszélnék, hogy hogyan működik az LKB e bankfelügyelete, beszélnék a bankunióról és a szabályozási környezetről. A bankuniónak a célja az volt, hogy a banki ágazat ellenálló képességét, a pénzügyi integrációt az egységes belső piacon javítsuk. Komoly lépéseket tettünk, ugyanakkor további előrelépésre van szükség ahhoz, hogy a bankunióban rejlő lehetőségeket maximálisan kihasználjuk, ehhez az kell, hogy a megosztás és a csökkentés terén is együttműködjünk. A megosztás tekintetében a bankunió kiteljesítéséhez az kell, hogy a betétesek védelmének egy közös rendszerét hozzuk létre, ez az Európai Betétbiztosítási Rendszer, röviden EDIS. Az EDIS-t az arányos kockázat csökkentése párhuzamosan kell bevezetni. Egy teljes EDIS fokozatos bevezetése szükséges ahhoz, hogy a nemzeti vagy tagállami betétbiztosítási programok különbözőségét figyelembe vegyük, ezért fokozatosan vezetjük ezt be, annak érdekében, hogy a bankunióban hasonlóak legyenek a szabályok, ezáltal biztonságosabbá és ellenállóbbá téve a banki ágazatot. A kockázatcsökkentés és a kockázat megosztás egymást erősítő elemek, amelyek mind a bankuniót szilárdítják. A csökkentés tekintetében szerintem a prioritást kellene adni annak, hogy a betét garancia irányelv teljes végrehajtását, illetve a bankhelyrejtési szanálás irányelvet végrehajtsuk, átültessük a gyakorlatba. További jogalkotási munkára van szükség a tagállami választási és mérlegelési lehetőség tekintetében, a CRD 4-es CRR tekintetében, a szabaduló tőkekövetelmények, illetve a tartalékköteles kötelezettségek tekintetében, illetve a TILEK, azaz a teljes veszteségenyelő képességünk területén. Erre a kettőre röviden kitérnék, ami a CRR CRD 4-es kontextust illeti az Európai Unió szabályozási intézkedései a választási és mérlegelési lehetőségek csökkentését kívánják elérni az uniós jogszabályokban. Ezek, ezek, hogy vannak a tagállamok esetében, ez ugyanakkor nagyon jó. Úgy érezzük, hogy tovább kell harmonizálni az Európai Unió jogi keretét, hogy hogyan lehet ezt megfelelően értékelni. A CRD 4 e tekintetben egy minimális harmonizációra törekvő irányelv, és nagyon komoly eltérések vannak abban, hogy a tagállamok hogyan ütették át ezt a nemzeti jogba, illetve hogyan hajtják ezt végre. A megfelelő értékelési kritériumok harmonizálása is szükséges, méghozzá minél hamarabb. A jelenlegi helyzetben előfordulhat, hogy ugyanazt hasonló pozíciókra nézve különböző tagállamokban másképp értékelik a kritériumok miatt teljesen más végkövetkeztetésekre jutva. Eljárásilag a megfelelő e, eljárás e, rend e, tekintetében tagállamok között óriásiak a különbségek, ami tovább bonyolítja nekünk bankfelügyeletnek a munkánkat. A CRR, CRD 4-es felülvizsgálatnak részeként a Bázel bizottság legfrissebb normáit is be kell építeni, ugye a Bázel 3-ra gondolok itt, ami az MRL és a tillakat illeti, ezzel kapcsolatban újra elmondanám, hogy az új bankszanálási keretet a bail-in eszközzel együtt támogatjuk, így tehát elsősorban a részvényesek viselik, illetve a hitelezők viselik ennek a költségeit, nem az adófizetők. A bailout rendszerről a bail-in rendszerre történő átállás akkor lehet sikeres, hogyha a veszteségelnyelő képessége a bankoknak megfelelő az új MRL rendszere tekintetben elengedhetetlen az uniós bankok esetében. Az Európai Bizottság erőfeszítését támogatjuk a, a tekintetben, hogy a nemzetközi télak, tilak normákat valóban végre kell hajtani az európai gészszívek esetében. Ne felejtsük el az európai tőkepiacok fejleményei sem, mi a releváns ez ügyben. Nos, az értékpapírosítás, értékpapírosítás nagyon fontos, ha jól tudom, akkor egy másik meghallgatás keretében fognak majd utána erről beszélni, hogy önök is tudják, az EKB üdvözölte azt a két jogalkotási javaslatot, amely Eh, egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítást kíván megvalósítani. Úgy érezzük, hogy egy diversifikált finanszírozási alapot tesz ez lehetővé, főként most, amikor kevés a tőke a bankok számára, egy jó működő eh, értékpapírosítási piac így lehet eh, csak életképes. Éppen ezért szeretnénk, hogyha ezen jogalkotási dosszi tekintetében minél hamarabb eredményt hozna a munkájuk rá, mutatnék végezetképpen Eh, hogy az euróövezet bankjai eh, a nyereségesség és az ellenállóképesség tekintetében javulást mutatnak az elmúlt hónapokban, ugyanakkor strukturális kihívásokkal néznek még szebbe, nagyon nehéz piaci körülmények között. Ezen környezetben egy proaktív, kockázat alapú bankfelügyeleti megközelítés elengedhetetlen, úgy érzem, elmondhatjuk, hogy az EKB tovább folytatja a munkáját a felügyeleti szabályok és gyakorlat harmonizáció terén, Üdvözöljük az Európai Unió jogalkotási munkáját, amelynek célja az, hogy a meglévő szabályozási keretet felülvizsgálják, a bankuniót kiterjesszék, és az egységes európai szabálykönyvet tovább erősítsük. Köszönöm a figyelmüket! Thank you very much uh, for this very comprehensive uh, presentation. Uh, Köszönöm ezt a nagyon átfogó előadást. Nagyon méltányoljuk ezt az alaposságot és üdvözlöm azt is, amit ön mondott a kettes pillérrel kapcsolatos dialógusról, eh, amit mindannyian hasznosnak eh, tartottunk, illetve az ilyen útmutatásokat is hasznosnak tartjuk, az ilyen guideline-oknak, és eh, biztos vagyok abban, hogy ön is egyetért, hogy bizonyos jövőbeni felülvizsgálati munkával ezt a különbségtételt a kuponok, illetve a dividendek között meg lehetne, pontosabbá lehetne tenni. És Köszönöm, amit mondott. Zalba úr az első. Ön most érkezett. Pues muchísimas gracias, presidente. Eh, lo primero, disculpadme por llegar tarde, se ha retrasado mi vuelo y agradecer a las... Köszönöm, elnézést kérek, eh, hogy eh, hogy késtem. Két kérdésem van önhöz, és elnézést kérek, hogyha már volt róla szó az első, a harmadik pillérrel kapcsolatos, a másik pedig a bankunióval. Nos, ez a ház most egy jelentésen dolgozik, ugyanakkor egyre több a kétség. Én tehát arra lennék kíváncsi, asszonyom, hogy ön mit szól a bizottság javaslataihoz, illetve az azokkal kapcsolatos aggodalmakhoz. A másik dolog pedig a bankunió ön számára, asszonyom, hogyan nézne ki a harmadik pillérnek, hogyan kellene kinéznie, és milyen kötelezettségek, szükségletek kell, hogy megfogalmazódjanak ahhoz, hogy az EDIS megfelelően működjön, és a másik kérdés, és én tudom, hogy ez nem tartozik önre feltétlenül, az EKB javaslat kapcsán talán elmondhatná, hogy arról mi a véleménye. Köszönöm. Köszönöm a kérdést. Ami az Edis illeti, erre válaszolnék először. Én úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata az mindenképpen hasznos a kockázat megosztás és a kockázat csökkentés együtt kell, hogy kéz a kézbe kell, hogy járjanak. Nyilván más volt a kiinduló pontja a különböző e, garancia alapoknak, nemzeti betétbiztosítási alapoknak, e, tehát időbe telik az, hogy e, egy harmonizált rendszert létrehozzunk, és ezzel párhuzamosan kell a kockázat csökkentésben is előrelépni. Én ekb és felügyeleti képviselőként a 20-20-as csomag, illetve az EDIS, valamint a Backstop Single Resolution Fund Sovereign Treatment uh, is something that makes... szerintem kockázat csökkentés szempontjából értelmes megközelítés, és az, hogy a viszontbiztosítástól az együttbiztosítás felé elmozdulunk, az megint csak hasznos. Nem tudom elképzelni a bankuniót a harmadik pillér nélkül, tehát éppen ezért nem is tudok válaszolni az önkérdésére. Biztos vagyok abban, hogy a harmadik pillér is mi hamarabb az asztalra kerül, mert a különböző pillérek egymást is megtámogatják, és ezekre szükség is van. Ami az értékpapírosítást illeti, ez egy olyan projekt, amely az EKB szívének kedves. Én és a kollégáim nagyon sokat eh, tettünk azért, hogy ez a javaslat megszülessen, és eh, örülünk, hogy ez megtörtént. Úgy gondoljuk, hogy a javaslat megfelelő egyensúlyt hoz létre, eh, azzal, hogy az értékpapírosítást eh, vonzóbbá teszi a befektetők számára, és eh, egyben a szabályozói keret prudenciális természetét is megoltalmazza. Az EKB tehát a az STS értékpapírosítást azt nagyon támogatja. Az ilyen jellegű értékpapírok, értékpapírosított eszközök kevés veszteséget szenvedtek el, nem úgy, mint a komplexebb és nehéz, kevésbé átlátható értékpapírosított eszközök. Azt gondoljuk tehát, hogy ez a javaslat összességében megfelelő, és nyilván a regulatory capital charge-nál is, profile of this operation. Obviously, uh, ami a risk profile meghatározásához fontos, és nyilván robusztus kritériumokra van szükség, hogy meg tudjuk határozni, hogy mi az egyszerű, átlátható és egységesített, és ez nyilván igényli a határozott kemény felügyeleti munkát is, nyilván határozottan akarnak eljárni mindig a felügyelő hatóságok. Thank you, Pervans Perez. Köszönjük, Pervans Perez. Köszönöm, elnök úr, elnök asszony, ön beszélt a bankunióról, ugyanakkor a final backstopról nem beszélt. Nem tudom, hogy erről mi a véleménye, és aztán van egy kérdésem azzal kapcsolatban is, hogy a múlt héten Kraus Regling a Brussels Economic Forumon kijelentette, hogy megkérdőjelezhető az, hogy a bankfelügyelet az EKB-hoz legyen csatolva, és eh, függetlenné kellene válnia. Eh, én eh, egy Reuters jelentésben olvastam ezt. Az EU-nak meg kell fontolni azt, hogy az EKB-tól elveszi a felülvizsgálati hatásköröket az EU-zóna bankszektora fölött. Na most nem gondolja, hogy az EKB hatalmas munkát végzett, és mindez ennek fényében igazándiból aggodalmat kelt, és igazándiból azt szeretném, hogy kommentálja az itt elhangzottakat. Inkább angolul válaszolnék, hogy többen értsenek. Ami a backstopot illeti, azért nem említettem, mert az EDIS-re koncentráltam, és az inkább a az SRM 2020 eh, package, rightfully so. Ami nyilván lesz majd még ez a loan facility eh, agreement, ami egy eh, pótszer igazándiból a, a Single Resolution Fund backstop irányába, illetve addig, amíg az el nem érkezik. Nyilvánvalóan ez egy félintézkedés, és részleges megoldás addig, amíg jobbat nem találunk. Ami a központi bankon belüli bankfelügyelet illeti. E, én e, nyilván elfogult vagyok, mert mindig ezt a munkát végeztem. Szerintem hasznos, és e, különösen a fiatal SSM szempontjából fontos mindez. Teljes mértékben lehetetlen lett volna olyan gyorsan felépítenünk magunkat, ahogy ez sikerült az LKB e nélkül, és nagyon sok hasznot húzunk abból a támogatásból, amit az EKB többi támogató szolgálata nyújt nekünk, a statisztikai szolgálat, az IT rendszer, a jogi szolgálat támogatása mind nagyon fontosak, és én 40 éve tevékenykedem a felügyelet területén, és igazándiból nem találkoztam még olyannal, hogy érdekellentétek, összeférhetetlenség megkérdőjelezte volna a tevékenységet. Azt gondolom, hogy az SSM ebből a szempontból kifejezetten jól áll. Nyilván természetesen meg akarunk felelni az SSM rendeletnek, mégpedig teljes mértékben, és én azt is tudom, hogy az ssm men belüli országok egy nagy csoportjának ez, ez rendkívül fontos, az elválasztás vagy szétválasztás elvét tehát meg kell valósítani, ezt fontosnak tartjuk. Nem látom okát tehát annak, hogy ez a szétválasztás bekövetkezzen, az EKB-ről való leválasztás. De Nyilvánvaló, hogy a jogalkotó dönt ezekben a kérdésekben, mi nem vagyunk döntési helyzetben, de őszintén szólva én nem látom okát annak, hogy hogy az LKB-s kollégákra ne tudjunk támaszkodni, miközben természetesen az elválasztás vagy a szétválasztás elvét figyelembe tartjuk. Egyébként a Bruegel jelentésben is szerepel az, hogy említik azokat a független szereplőket, ehm, ezt éppen ma hallottam, vagy olvastam. Thank you. Uh, Köszönöm. Bernd Locke. Köszönöm, eh, németül fogok beszélni, asszonyom. Több kérdésem is van. Én elsősorban az SSM személyzeti felállásával kapcsolatban kérdeznék. 160 új állás lesz 2016-ban létrehozva, ezt tudtuk eddig, illetve 2017-ben további teljes állású álláshelyeket fognak létrehozni. Ezek nyilván a felügyeletre szükségesek, illetve metodológiai fejlesztésre, valamint a belső modellek verifikációjához kellenek. A kérdésem tehát az, hogy ki az, aki ellenőrzi mindezt, és ki az, aki adott esetben megállítja a növekedés, az intézmény növekedését, mert ezek az intézmények burjánzanak, és igazándiból azt kell, arra kell odafigyelni, hogy ne legyen eltúlzott ez a növekedés. A másik ehhez kapcsolódó kérdésem pedig az, hogy az ön információi szerint a nemzeti hatóságoknél van-e, van-e ezzel párhuzamos létszámcsökkentés. Itt felhívnám a figyelmet, hogy az SSM díjak ugye 25%-os emelése szerintem túlzott. Nos, ami pedig a, a tőkepiaci projekt főcsapás irányát illeti, ott említették már az értékpapírosítást. Nyilván ennek a lényege eh, az, hogy eh, összekössük az összetartozókat, ugyanakkor eh, az EDIS-nél a responsibility és a liability elválnak egymástól, ott eh, kockázat megosztásról beszélünk, nincs -e itt valami fajta ellentmondás, tehát EDIS-nél szétválasztunk, szétválasztjuk a responsibility és a liability-t, máshol pedig össze akarjuk hozni. Eh, illetve nem féle attól, hogy az EDIS piac eh, torzítást fog okozni, mert az eurozónán belüli bankok kevesebb tartalékkal fognak rendelkezni, mint azok, amelyek nem vesznek részt ebben. Köszönöm. Thank you for, for your questions. Uh, regarding staffing, uh, in... Köszönöm a kérdést. Ami az SSM létszámát illeti, a felügyelethez szükséges létszámot azt igazándiból az SSM felállítása előtt határozták meg, és az a döntés született. Egy ilyen, egy ilyen alapvetően egy ilyen nagy vonalakban számolták csak ki, hogy mennyi munkatársra van szükség. Tisztázásra szorult később ez a dolog. Ehhez hozzátenném azt is, hogy a jelenlegi helyzetben bonyolultabb a helyzet. Jelenleg bonyolultabb a helyzet, mint azt vártuk, mert az SSM jelenlegi keretében nincs delegálás, tehát minden döntést a Supervisory Board hoz, Eh, korábban ezek alacsonyabb szinten születtek, és ráadásul minden döntéshez eh, kell, hogy egy feljegyzés szülessen, mert különben azok, akik eh, magas szinten meghozzák ezeket a döntéseket, nem ismernék, hogy miről kell dönteni. Ez a maga tény, ez a, ez a döntéshozatali mechanizmus is azt eredményezi, hogy nagyon sok munkatársra van szükség, akik ezeket a feljegyzéseket a bort számára elkészítik, és több kiló feljegyzés készül. Ehm, nyilván erre nem feltétlenül lenne szükség, hogyha a döntéshozatal alacsonyabb szinten történne. Aztán az európai rendelet harmonizációjának eh, problémája, eh, az, azt mi is érezzük, a fit and proper problémája. Eh, minimális harmonizációról szól az irányelv, igazándiból ehhez, az, ez azt is jelenti, hogy olyan emberekre van szükségünk, akik a 19 különböző rendszert ismerik, tehát átlátják a 19 rendszert. Amennyiben harmonizáltabb lesz majd a rendszer, akkor az azt is jelenti, hogy kevesebb emberre lesz szükség. Emellett eh, még eh, a National Option and Discretion témájában is e, komoly munkaerő szükségletünk van. Megint csak könnyebb lett volna, könnyebb lenne, hogyha a rendelet máshogy közelíti meg ezeket a nemzeti e, opciós kérdéseket. Na most e, az, hogy ki ellenőriz, kivégzi az ellenőrzést, arról elmondanám, hogy elég eh, meggyőző érvelést hallott az EKB Audit Bizottsága, eh, illetve a különböző eh, döntéshozatalai szervei. Nyilván az indoklás előkészítése is hosszú időbe telt, tehát az, hogy ez a 170 álláshely idén megszületik, ez ezt elég jól megmagyaráztuk, hogy miért van szükség ennyi új emberre, illetve a 70 további álláshely létrehozása pedig függ egy jelentéstől, egy magyarázattól, amely majd később születik meg, abban a jelentésben pedig szerepel majd az is, hogy hogyan lehet a hatékonyságot vagy más területeken növelni. Egy másik probléma, amivel szembesültünk, és erre ön is rákérdezett, hogy a nemzeti hatóságoknál csökkent a létszám. Na most vannak olyan nemzeti hatóságok, amelyek eh, na, eleve nagyon kevés eh, munkatársal rendelkeznek, máshol eh, elegendő van. Most az, hogy az EKB felé volt egy mozgás a nemzeti hatóságok részéről, tehát sokan átmentek Frankfurtba dolgozni, ezeket az embereket részben nem is pótolták, vagy még nem a nemzeti hatóságoknál, a, a felmérés ugye hát ők ígéretet tettek arra, hogy bizonyos számú szakértőt küldenek, és nem voltak rá képesek egyelőre. Igazándiból még nem is kértünk kompenzációt azokért a munkatársakért, akik nem jöttek át Frankfurtba, holott szó volt róla. Nem gondolom egyébként én sem, hogy minél nagyobb egy intézmény, annál jobban látja el a feladatát. Tehát eh, valóban a, az európai hatóság és a nemzeti hatóságok közt egy, felügyele, egy eh, egyensúlyi állapotot kell fenntartanunk. Szilvi Gulán. Szilvi kap szót. Én a szélső baloldalon vagyok itt most. Köszönöm szépen, hogy eljött. Szeretnék a nagy többséggel elfogadott jelentésünkről egy kicsit néhány szót ejteni, amely Európa helyzetével foglalkozik a globális pénzügyi piacokon belül. Aggódtunk, hogy nem lesznek meg azok a szükséges garanciák, amelyeket vártunk, és a jelentés azt mondja ki, hogy a bázeli rendszer szerint a globális instabilitást eh, ki kell egyensúlyozni, és olyan független szakértelemre lenne szükség, amely a Bázeli Bizottságon belül hozzájárul ahhoz, hogy a már elkezdett munkát, a komoly munkát kiegészítse, hiszen már több éve foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehetne egy jobb felügyeletet kialakítani, és úgy érzem, hogy elértünk most egy határponthoz, hogyan magyarázható meg az a Bázeli Bizottság irányából érkező hullám, miközben ugye nincs növekedés, vagy gyenge, nagyon gyengék a, a foglalkoztatási mutatók, és hogyan lehetne a banki ágazatokat más államokkal szemben Európában úgy kistafírozni, hogy a stabilitás megszülessen. Engedjék meg, hogy angolul válaszoljak. A Terms of Reference alapján, amely a Bázeli Bizottság működését mű, írja le, és a, a Európai Központi Bank is nyilván részt vesz ebben. Viktor Konstancióval együtt én is benne vagyok az ECB, EKB közös munkacsoportjában, tehát Európa ö, intézményei is ott vannak rendesen a bizottságban, és világos a mandátumunk. Nem szabad, hogy az első pillérbe tartozó tőke követelmények túlzóak ö, legyenek. Lehet ö, több tőkéről beszélni, de globális értelemben nem szabad, vagy nem lehet jelentősen növelni a tőkét. Ugyanakkor azt is el kell ismernem, hogy minden ö, probléma, amelyel menet közben foglalkozunk, és amely ugyanabban az irányban mutat, annak a függvényében fog működni, hogy az új normalizált megközelítés mennyire működik. Az első elemeit ennek ki lehet nagyjából számolni, de közép-hosszabb távon vannak kockázatok. Egy biztos, hogy túlnyomó többséggel fogadtuk el azt, amit elfogadtunk, a tekintetben, hogy ne legyen jelentős tőke növekedés, és ez másképp is történhetett volna, de így történt. És bizonyos banki kutatások esetleg egy más szenáriót írnának le, de ezzel együtt mondom, ez egy többségi döntés, és részenként, ha megvizsgáljuk az elemeket, akkor így számítható legjobban a, az eredmény. Ha minden elemet egyszerre és egyenként megnézzünk, akkor növekszik majd a tőke, de, de nem akarjuk ezt mesterségesen növelni, mert ez egy nagyon vitatott kérdés, és amennyi mert engem kérdeznek, nekem más indokom is van arra, hogy itt szigorú legyek, mert szeretnék a második pillér felügyeleti pillér számára több helyet hagyni, margin hagyni, mert ha mindent lövünk az első pillér kapcsán, akkor nem marad a második pillérnek. Tehát én szigorúan megpróbálom a kormányzók által meghatározott mandátumhoz tartani magamat, és Ettől nem akarok eltérni. Köszönöm. A parlament nek ezzel a témával biztos, hogy még foglalkozni kell, és mélyebben, és a Bázel Bizottság ügyével általában. Fábio de Mázinak adok szót. Köszönöm, Véjasszony. Amit Berezasszony vetett föl, vagyis hogy érdekösszefonódás lehet a banki felügyelet és a pénzpolitika között. Nekem más egy kicsit a véleményem. Ha Euro Intelligence jelentését elolvassuk, meg azt, amit mi itt képviselők megkaptunk, de nem szabad róla beszélnünk, akkor szerintem ez az érdekösszefonódás nem vitatható, de nem akarok az LKB e nevében beszélni. Viszont van egy konkrét eset, a Hanszánok Bank esetét, Hamburgi Regionális Bank ez. Az EU bizottság úgy döntött, hogy a HSH Nord, amely Hamburg és Schleswig-Holstein területén működik, 6,2 milliárd euró értékben vásárolhat csak papírokat, és ezt piaci értéken. Ugyanakkor a bizottság március elején, legalábbis a sajtó ezt írta, hogy 60 százalékos értéket határozott meg a kivásárlás szintjeként, ez valamivel több mint 2 milliárd euró lett volna, és a Hassa Nord bank belső ellenőrei e, ettől viszont emiatt úgy látták, hogy a bankot a saját tőke követelmények, a bank létét kezdik fenyegetni, hiszen 5 milliárd könyvi értéket 50%-on kellene kiváltani, ha a kvótát betartják. Ezt a fajta politikai bazárt ön nem ö, gondolja, hogy a bankok függetlenségét kezdi lassan megszüntetni? Másodszorban pedig azt szeretném megkérdezni, hogy mi a véleménye az olasz és francia bankokkal kapcsolatos sajtóhírekről, ahol ugye a sürgősségi eseteket kivéve 8% körüli a saját tőke igény, és nem gondolja úgy, hogy ott viszont meg éppen, hogy fellazítják az általunk elfogadott szigorúnak szánt szabályokat. Említette, azt mondta, hogy, hogy ön szerint nincsen érdekösszefonódás. Hát ezt én sem állíthatom, én nem találkoztam semmi ilyennel, de minden ilyen jelentést azért egy kis fenntartással kell olvasni de én is úgy gondolom, hogy mindent megtettünk annak érdekében az SSM szabályokon belül, hogy ne legyenek érdekösszefonódások, a belső szabályok, az LKB működésére vonatkozó belső szabályok ezt elvileg kizárják, és szigorú ellenőrzés is történik. Ugye az alelnök, a német kollégám kifejezetten ezzel foglalkozik, és különböző banki környezetekben dolgozott már, és úgy gondolja, hogy ez egy jó rendszer most, tehát megtaláltuk az egyensúlyt. Ami a többi kérdését illeti, nem tudom a konkrét esetet értékelni az egyes bankok szintjén, nem ismerem a problémát. A felügyelők a számokat addig nem véglegesítik és pontosítják, amíg nincs százszázalékos bizonyíték. Tehát a konkrét esetet ugye nem ismerem, de azt tudom, hogy koherens és igazságos módszereket követünk, és a meglévő kereteken belül mozgunk. Vannak olyan bankok, amelyek például az Európai Bizottsággal egyezkednek az állami támogatás vonatkozásában. Igen ám, de ezt konkrét szabályok szabályozzák, és ezeknek meg kell felelniük, és nekünk is. Amennyiben megfelelnek, lehet ilyesmiről szó, de, de anélkül meg nem. SSM, az SSM szabályok óta ez szigorú. Ami a tilakot illeti, ez egy még nem lezárt fejezet, az MRL, a TILAC e vonatkozásában nem egyértelmű, hogy Európában mit akarnak csinálni, és több bank aggodalmának adott hangot, hogy a nemzetközi rendszer alkalmazása hogy működhet, de ezzel önök is majd foglalkoznak a következő hetekben, hónapokban, tehát biztos önök elé kerül majd a probléma. Ehhez nem tudok, nem akarok többet hozzáfűzni. Koni talán tud erről pontosabbat mondani, hogy az MRL és a TILAK e között mi a konkrét összefüggés. Az éves cél ugye az volt, hogy az MRL dossziét tovább vigyük. Igen, ez biztos, hogy tényleg mi is meg fogjuk még tárgyalni az Ekon bizottságban. Philip Lambersnek adok a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Négy kérdésem lenne nagyon gyorsan. Először is azt mondja, hogy a kettes pillérben nem lenne elég asztalék és ez nem annyira szigorú, mint az első pilléről szerint. Ezt nem értem teljesen ezt az értelmezést, ezt, ezt kifejteni. Második kérdésem, König asszonynal egyetérte abban, hogy az MRL-nek a, az összege nem lehet tárgyalás kérdése. A nem teljesítő hitelek tekintetében ugye most már tíz éve küzdködünk a problémával, és kéne most már találni egy módszert, hogy a bizonytalanságot feloldjuk, hogy ki kezelje ezeket és hogyan. Ugye a nulla kockázat nem létezik, de hogy lehetne e felé elmozdulni? Hogy lehetne azt elérni, hogy minden intézménynek az eurozónában lenne egy erre vonatkozó saját a 19 tagállamban egy terve, amely a nulla kockázat irányába mutat legalább. Én is akkor gyorsan. Ami a kettes pillért illeti, a bizottság tisztázta a kérdést, miután ugye kértük tőle, mert különböző rendszerekben különbözőképpen definiálattak a második példára vonatkozó követelmények, és persze az elsőre vonatkozók is. Tehát miután ezt tisztáztuk, a kettes példára vonatkozó követelmények között ott van az MDA eh, megfelelés, ami azt jelenti, hogy eh, az asztalékokra eh, vonatkozó szabályokat kell kötni, és az ND kapcsolatban pedig nem tartottuk relevánsnak a megfogalmazó szabályokat. A bankoktól azt várjuk, hogy semmiféle felügyeleti iránymutatást ne e, sértsenek meg, és a jó bankok meg is felelnek ezeknek. Meggyőződésünk, hogy ez a legjobb módja a tőke szint megtartásának. Az iránymutatásokat néha le lehet bontani, le is szokták bontani konkrétabb szabályokba, amelyeket a CRD 4-be például beleírnak, de végül is az a lényeg, hogy a tőke szint a rendszeren belül megmaradjon. Ami a, az MRL-t illeti, nem mindegy, hogy hogy értjük a 8%-ot. Ha az MRL és a TILAK között vonunk párhuzamat, akkor úgy tűnhet, hogy ez 6 plusz mondjuk kettőnek is érthető, valahova egy tizedes pontot kell tenni. Tehát a TILEK alkalmazás az európai bankokra körülbelül így feleltethető meg. Ennél többet nyilván nem lehet kérni a középméretű kicsi bankoktól, nem lehet annyit kérni, mint a globálisan működőktől. 2019-ig tart a tilákra vonatkozó szabályozás, még az MRO csak idénre vonatkozik. Ami a 8%-ot illeti, ez gyakran hozzá kapcsolatban a Bélinggel, vagyis hogy az egységes szanálási alap vonatkozásában, de az a két dolog nem ugyanaz. A Béling esetén van egy tartozás, és el lehet menni a garantált betétek szintjéig. A Bélin esetében Másfelől a tilak rendszerben a jogalkotó határozza meg, hogy, hogy mi és mennyi legyen az alárendelt adósság, a tőke szint, ezek nem pont ugyanarról szólnak. Tehát a 8%-os cél a Bélin vonatkozásában lehet, hogy akár nem is igazán sok, ez a jó bankok újra tőkítését szolgálhatja, de pont a jó bankok esetében kevesebb a tőke szükséglet is, a tőkehiány. Ami pedig a nulla kockázati szintet illeti, a jogalkotó a maga bölcsességében majd kitalálja, hogy ezt hogyan kell megvalósítani. A 2020-as csomagnak mindenképpen része, és úgy tűnik, hogy az a cél, hogy a koncentráció irányába mozdul el a jogalkotó, ami a nem teljesítő hiteleket, kitettségeket illeti, ezekről is hamarosan végső döntés születik, és hamarosan meg tudjuk mondani önöknek, hogy hogyan képzeljük azt, hogy ebbe az irányba hogyan kéne tovább menni. Köszönjük, elnök asszony. A 8% kérdése az mindig felmerül, de köszönöm, hogy a 40 1844 az más, mint a 45. Köszönjük, hogy erre emlékeztetett bennünket. Mindennyiunknak megvan a saját külön véleménye ez ügyben persze. Az EFDD nevében senki, Bernard Monó következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is üdvözlöm Önt, elnök asszony. Két rövid kérdésem lenne a bankunióval kapcsolatban. Általában inkoherenciáról vagy skizofréniáról beszélhetünk az SSM egységes felvizsgálata, illetve az Európai Unió politikája között. A következő ellentmondást látom. Az SSM foglalkozik a bankok alacsony nyereségességével, miközben az EKB negatív kamatlábba politikát folytat, nyilván a kettő egymással összefügg. 2008-ban a hitelminősítő intézetek esetében az összeférhetetlenség és a megkérdezhető hitelminősítő politika ügyét próbálták eh, rendezni, az EKB álláutalva ezt a kérdést. Az verseny ügyjogi főigazgatóság pedig az állami ö, eh, támogatások tiltására vonatkozóan szembe megy azzal a kezdeményezéssel, amit az Európai Központi Bank folytat. de leur dépôt bancaire et de leur épargne obligataire, l'incertitude egész egyszerűen egy jogbizonytalanság lép fel a szabályozás tekintetében, például, hogy az MRL biztonsági puffer pontosan milyen mértéket öltsön. Úgy érezzük, hogy a nemzeti prudenciális felügyelet az európai intézkedéseknek kell szembe megy. Erről mi a vélemény a bankok, görög bankok ügyében pedig a trojka részeként az EKB saját gyámságra vette a görög bankokat, miközben a megkérdőjelezhető hitelek, a nem hitelek nem, aránya nem csökkent, a hitelállományban, milyen intézkedéseket terveznek rövid távon az SSM, hogyha a problémás hitelek ügyét nem oldotta meg, akkor az SSM mit ajánl, a más európai bankok esetében például mi az, ami hatékonyan működött, működhet. Euh, Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Ha megengedi, akkor angolul válaszolnék. Először is nem látom a következetlenséget, amelyre utalt a tekintetben, hogy hogyan működnek a, az intézmények. Én éppen, hogy úgy érzem, a pénzügyi és a gazdasági helyzetre megpróbálunk egy következetes választ adni, megteszünk mindent annak érdekében, hogy jó felügyeletként működjünk egy olyan környezetben, amely bizony nem könnyíti meg a dolgunkat. Ugyanakkor a bankok finanszírozási költsége is csökkent, a mérleg szerinti hitelállomány minősége is javult, mert a, a finanszírozás költségei, csökkenő költségei részben tovább hárítódnak a kölcsön vagy hitelfelvevőkre, akiknek szintén jó. A bankok igazán dinamikus piacként működnek. Különböző kontextusban kell persze működniük. Az alacsony növekedési ráta és az alacsony infláció persze tovább nehezíti, bonyolítja a helyzetet, a gazdaság és a bank szempontjából is problémás ez de úgy érezzük, hogy ez a megfelelő pillanat arra, hogy az üzleti modell fenntarthatóságát átgondolják, hogy esetleg hatékonyabbak kell váljanak. A költség tőkére vetített aránya bizony néha igen magas, tehát itt van még mit javítani a digitalizáció tekintetében. Nem minden kire lehet ezt alkalmazni, de sok olyan ügyfele van a bankoknak, akik nagyobb mértékű digitalizálást szívesen látnának, ez nyilván hatékonyabbá tehetné a bankokat. És így tovább, és így tovább. Most nem akarok részletekben nem menni minden ügyben, ugyanakkor ne felejtsük azt el, hogy a jó munkához idő kell, és nagyon sok dolog nagyon gyorsan működött. Az SSM jogszabályt elképesztően gyorsan fogadtuk el, ami a nem teljesítő kintlevőségeket illeti, különös tekintettel a görög bankokra. Nos, a görög bankok próbálják teljesíteni mindazt, amit tőlük elvárnak az intézmények, és egyelőre nincsenek lemaradva. A Hellén stabilitási alap, a HSF szorosan együttműködik az EKV felügyelettel, pont e keretben. A fit and proper mm, felügyelet vagy értékelés pontosan alapvetően azt vizsgálja, hogy a vezetés, a legmagasabb vezetők, illetve az igazgató tanácsban ülők mennyire felelnek meg ennek az, ezeknek az új e, elvárásoknak. Alapvetően engem nem aggasztanak ezek az új fejlemények, amit meg kell tenni, azt megtesszük. Köszönjük, José Manuel Fernández következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Elnök asszony, az egységes felügyeleti mechanizmus elnökeként az legnagyobb európai bankú felügyelet önhöz tartozik. Például a portugál állami bankok felügyelete is az ország legnagyobb bankjai mind önök alá tartoznak. Adófizetők pénzét fogják eh, ezekbe a bankokba önteni, 15 milliárd euró nagyságrendben. Az egységes felügyeleti mechanizmusnak mi a hivatalos véleménye ez ügyben? 4 milliárd euróról van szó, javítja magát a hozzá szóló. Pontosan hogyan fordulhatott az elő, hogy ilyen óriási összegekkel kell a bankok segítségére sértünk? Köszönöm. A felügyeletnek mindig jó az, hogyha új tőke érkezik a banki ágazatban. Ez mindig jó hír, hiszen alapvetően a bankok helyzetét ezt csak stabilizálni tudja. Az egyéni esetekkel kapcsolatban most kommentárt nem tennék, de ha egy állami bankról van szó, és a tőke az államtól érkezik, akkor nyilvánvalóan, amikor tőkésítésre van szüksége a banknak, akkor az államnak kell a zsebébe nyúlnia. Hát egy állami banknál azt hiszem, hogy ez teljesen természetes. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a versenyjogi főigazgatóság alaposan vagy körültekintően vizsgálja ezeket az ügyeket. A fel, állami feltőkésítésre szoruló bankok esetében meg kell azt vizsgálni, hogy ezek mennyire nyereségesek, hogy ez nem állami támogatás, hanem valóban tőke injekció, ebben az esetben fogadható el csak. Most további részletekben nem is mennék, de alapvetően ez a szabály nem csak Portugáliára, hanem Németországra és más országokra vonatkozóan is. Mindig ugyanaz a helyzet, hogyha egy állami banknak tőkési, feltőkésítésre van szükség, akkor az Európai Bizottság azon belül is a Digi Competition vizsgálja, hogy ez nem állami támogatás-e. Ehhez igazából nincs mit hozzáfűznöm. Köszönjük szépen, Eva Kylie. Uh, thank you. Thank you, Chair. Thank you, Ms. Nui. Uh, everybody here... Köszönöm, elnök asszony. Mindenki tudja, hogy a a, a pénzintézetek inkább a profitra törekednek, mint a ö, felelősségteljes ö, hozzá, hozzáállásra. Látjuk azt, hogy ö, piaci gyengeségek és intézményes gyengeségek is hozzájárultak a válos, válsághoz. És azt is tudjuk, hogy a felügyelő szervek is hozzájárultak ahhoz, hogy a bankok azt hihessék, hogy szabályszegéssel is növelhetik a profitjukat, és ez meg is történt, sőt most is megtörténik. E, így alakulnak ki az ilyen-olyan lufik, a különböző fizetésképtelenségek, és ez járult hozzá végsősoron az államadóság válsághoz is. Ez prociklikus és fertőző hozzáállás, és azt gondolom, hogy teljes mértékben nem sikerült még ezt kezelni a nemzeti hatóságoknak a hozzáállása és minősége is eltérő a 28 tagállamban. Más az operatív kultúra, és mások az ellenőrzési rendszerek. Ez egy kritikus pontja a rendszernek, mert az SSM sikere az a ez eltérőségek, sokszínűségek monitorozásától és kezelésétől függ, illetve azon múlik, és Görögország esetében az értékelési folyamat nem volt megfelelő, mert a korábbi operatív kockázatokat nem feltétlenül tárták még fel teljes mértékben. E, tehát a kérdésem a következő. Ön és az SSM hogyan gondolják, hogyan lehet a jövőbeni e, banki e, szabályszegésekkel szemben fellépni, különös tekintettel arra, hogy a bankok szerepe a növekedésben rendkívül fontos a pénzügyi eh, tevékenységük eh, következtében a polgároknak nagyon sokszor kellett feltőkésítenie a bankokat, és ez még ma is folyamatban van, illetve a második kérdésem, hogy hogyan kívánja a stressztesz eljárást oly módon eh, kiterjeszteni, hogy ez a nehezen számszerűsíthető operatív kockázatokat is le tudja fedni. Köszönöm. Nos, ami a, a szabályszegésből eredő kockázatokat illeti, ezek nyilván kény, ez egy kényes téma, mert igazándiból ezek túlmutatnak a pénzügyi szabályokon, adott esetben megsértik a törvényeket, ezért is misconductról van szó, és mi Mindenképpen azt szeretnénk, hogyha a bankok megértenék, hogy milyen kockázatot vállalnak ebben az esetben, ezt valójában figyelembe is vennék a kockázatok felmérése során, meghoznák a kezelési lépéseket és kialakítanák a kereteket, és a lehető legnagyobb mértékben a kockázat csökkentés eszközeivel is élnének az ilyen szabályszegés és kockázat csökkentésére. Nos, egy jó belső ellenőrzési rendszerrel mi magunk is megpróbáljuk eh, a vizsgálatokat eh, oly módon folytatni, eh, végrehajtani, hogy külön odafigyelünk azokra a bankokra, amelyek korábban követtek el szabályszegéseket. Most ebben a környezetben eh, a bankoknak figyelniük kell arra, hogy azok a, az ügyfelek, akiknek eladják a banki termékeiket, eh, megkapják a kockázatra vonatkozó megfelelő információt. Ön kitért külön a görög bankokra. Én nem igazán látom, hogy ez a görög bankok esetében különösen nagy kockázat lenne ez a szabályszegéses kockázat, a misconduct kockázat. Nem az az első számú kockázat, inkább hitelkockázat van, és egyéb jellegű kockázatok, amiket én ezzel is sorolnék. Remélem, hogy ezzel sikerült válaszolnom az ön kérdésére. Thank you, Brian Hayes. Thank you, President Galtieri. Köszönöm, Galtieri úr. Eh, és köszönöm elnök asszony, hogy eljött, köszönöm az előadását. Az első kérdésem az előadásában vázolt kockázatokkal foglalkozik. Ugye rá kell jönnünk, tudnunk kell, hogy a pénzügyi rendszerben hol van ez a kockázat, és meg kell érteni, hogy ezt a kockázatot hogyan fogjuk kezelni. Eh, nem kérem arra, hogy kommentálja az egyik legnagyobb kockázati forrást, amely előtt a, például a brit piacok állnak, itt a Brexit kockázatára gondolok, hanem inkább azt szeretném megkérdezni, hogy milyen munkát végzett az SSM hogy azok a bankok, amelyek eh, különösen kitettek a brit piacnak, fel tudják mérni ezt a kockázatot. Itt az ír bankokra gondolok, de más bankokra is. Én úgy tudom, hogy az EKB és az SSM kapcsolatot vettek fel, felvették a kapcsolatot az írbankokkal és más bankokkal, hogy fel tudják mérni azt, hogy mennyire állnak készen adott esetben a Brexitre, mert az nyilvánvalóan érinteni fogja az ő befektetőiket és ügyfeleiket. Nem tudom, a felkészültségről, az erre való felkészültségről tudná valamit mondani, különösen azokon, azokban az országokban, ahol ez komoly kockázat. Illetve vannak-e megfelelő eh, tervek arra vonatkozóan, hogy kezelni tudják ezt a helyzetet, eh, hiszen az egy teljesen új felügyeleti eh, környezetet is jelentene. Ehhez kapcsolódóan ön szerint, ahogy a JP Morgan és mások is, ön jó ötletnek tartja, hogy fact hozzanak létre, amely tartalmazná a Brexit kockázatokat. Tehát én úgy gondolom, hogy az embereknek ugyanis joguk van tudni, hogy milyen eh, válságterveket készítettek ezek a bankok eh, Brexit esetére. Köszönöm a kérdését. Nagyon, eh, nagyon nehéz kérdést tett fel a Brexit-tel kapcsolatban, és nyilvánvalóan jóslásokba nem bocsátkozom, sőt, még a, a, a következmények megjósolásába sem bocsátkoznék, hanem csak a felügyelő hatóságok szerepéről beszélnék. Mi egy olyan hatóság része vagyunk, amely nyilván felkészül ezekre az eseményekre, és odafigyel erre a szavazásra, népszavazásra, ami a felügyeleti tevékenységünket illeti, az nyilvánvalóan bankszintű, Mm, nyilván minden bankra valamilyen hatást gyakorolni fog, e, majd ez e, a e, GST-k, bocsánat, ist a Joint Supervisory tímek ezt kezelik. Nagyon eltér a bankok helyzete, mert más a kitettségük a brit piac irányában. Az a vészhelyzeti forgatókönyveket megvizsgáljuk, azokra rákérdezünk, és megpróbáljuk felmérni, hogy a piaci turbulenciákra mi módon tudnának reagálni ezek a bankok, de gyakorlatilag ez egy business as usual dolog bizonyos szempontból az esetleges piaci eseményekre felkészül, szoktak készülni a bankok, ezt a Brexitnél is meg lehet tenni, meg lehet vizsgálni, hogy a várt vagy nem várt eseményekre mennyire felkészültek. Ez igazándiból egy jó tréning a bankoknak, és hát ezt tesszük valójában, és közben várjuk majd az eredményeket, és azt is, hogy ezeket a vészhelyzeti forgatókönyveket be kell -e üzemelni, vagy sem. Köszönöm szépen. Zimon Péter kap szót. Tisztelt nőjasszony. Itt vagyok. Két kérdésem lenne önhöz ma délután. Mind a kettő olyan, amivel kapcsolatban részben már válaszolt, az egyik általános, a másik napi aktualitás. Az edis kapcsolatban az hangzott el, hogy a kockázat megosztás és a kockázat csökkentés kéz a kézben kéne, hogy járjanak. Milyen kockázat csökkentési eszközöket, intézkedéseket tartanak az EBIS szempontjából szükségesnek? A második kérdésem a felügyelettel kapcsolatos, hogy a központi banknak mi legyen a felügyeleti szerepe. Ugye most nem tudunk arról sokat beszélni, hogy hogy jutottunk oda, hova. A válság van gyorsan kellett lépni. Ezért inkább a kérdésem a jövőre irányul. Szóval, mint felügyeleti bizottsági tag, Angeloni, az SSM-nek is a tagja, Frankfurtban egy pódiumbeszélgetésen azt mondta, hogy egyszer el kell jutnunk oda, hogy egy saját szerződéses alapon az LKB-n kívül működő felügyeleti rendszert ki kell alakítani. Ön hogy látja ezt? lát-e ebben perspektívát, mozduljunk-e el ebbe az irányba, vagy sem, és az LKB-nál maradjon a felügyelet, vagy kikerüljön az LKB-től. Illetve ha kikerüljön, akkor milyen időkereten belül, és milyen mértékben. Regarding uh, risk sharing risk reduction. Ami a kockázat csökkentést illeti, a, az állam és a bankok között folyamatosan a viszonyt a helyi tagállami jogalkotók szabályozzák. Biztos, hogy lesznek tagállami intézkedések a folyamat során. Általánosságban azt mondhatnám, hogy az a célunk, hogy, és ez a feladatom is, hogy a bankokat biztonságosabbá tegyem. Ha jól végzem a munkámat, akkor ezt a kockázatot csökkentem, tehát ezért jöttünk létre eleve. Minden tevékenység ebbe az irányba kell, hogy hasson a jó felügyelet. Ami annak a lehetőségét illeti, hogy esetleg a jövőben az EKB-n szerződéssel, EKB-n kívülre tegyük a bankfelügyeletet, függetlenné tegyük azt, nem zárom ki, hogy ez létrejöjjön, bár önmagam nem nagyon hiszek ebben. Ez a jogalkotón múlik. Jelenleg úgy tűnik, hogy sikeres az EKB féle felügyeleti rendszer. Én nem látom annak az értelmét, hogy ezt most egy működő rendszert megint megbolygassunk, de ez nem az én kompetenciám vagy lehet, hogy annyira jól sikerül a feladatunkat megoldani, hogy utána már pont ezért lehet majd kihelyezni a felügyeletet. Nem tudom. Én nem látom ezt, hogy bekövetkezik-e, vagy mikor, de ez inkább az önök kell szemben felteltendő kérdés. A legfontosabb az, hogy a felügyelet minősége meglegyen. Megenged egy kérdést. Az Edis kapcsán jól értettem, amit mondott, hogy a jelenleg már eldöntött, törvényesen alkalmazott kockázat csökkentési intézkedések mellett ön nem lát továbbiakat szükségesnek? És ön szerint a jelenlegi felügyelet elégséges, vagy elismeri, hogy szükség lenne további intézkedésekre? Nem mondtam ezt, hogy ne legyen még más intézkedés is, én úgy gondolom, hogy minden intézkedés, ami a kockázat csökkentés szolgálja, üdvözlendő. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a hármas pillérre is szüksége van a rendszernek a bankunión belül, mert egy egységes hitelgarancia rendszert kéne felállítani, és a kockázat csökkentéssel is ezt szolgáljuk, de nincsen más ötletem, hogy még most konkrétan milyen csökkentő intézkedés kéne hozni a jogalkotónak. Köszönöm. Végül is mi vagyunk a társjogalkotó, és az SSM és az LKB kapcsán van nekünk is mondani valónk. José Manuel Fernándeznek adok ismét szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kaiser asszony felvetését szeretném egy kicsit tovább vinni. A 2,6 milliárd megvolt, de hogy további 4 milliárdot költsünk erre, azt nem tudom, hogy észszerű-e. A felelősséget nyilván valakinek vállalni kell, nem szabad hagyni megbukni tőkehiány miatt a felügyeleti rendszert, de másfelől pedig az adófizető szempontjából nem látom be, hogy demokratikus ellenőrzés nélkül ezt hogy lehet elkölteni? Núj asszony A 2015-ös szanálásban ugye részt vett, de én szeretném konkrétan tudni, hogy a mi portugál bankunk esetében milyen információt, támogatást adna a portugál hatóságoknak? Van-e Santanderrel kapcsolata, vagy más szervezetekkel, és ha igen, akkor miket egyeztettek, és megkapták-e a portugál hatóságok az utasítást, vagy az információt, hogy a Santanderrel való együttműködést hogyan folytassák, vagy folytassák -e egyáltalán. A Santander tudom, hogy kapott segítséget. Itt nem tudok mást mondani, mint amit már eddig is elmondtam az felvetett ügyben nem, nincsenek konkrét információim, nem voltam a bankszonáló testületnek a tagja. Az egyetlen a tevékenység, amelyet ennek kapcsán végeztem, az az, hogy amikor éppen szabadságon voltam, akkor a pénzügyminiszter, portugál pénzügyminiszter felhívott, hogy nem érti, hogy az EU bizottság mit vár tőle, és hogy magyarázzam meg neki én, hogy mit akar a bizottság tőle. Én elmondtam neki, hogy én mit gondolok, mert tényleg a DG competition nekem megvolt a gyakori kapcsolatom, és a portugál pénzügyminiszterrel is, de azt mondtam neki, hogy majd én is megkérdezem a bizottságot, fel is hívtam a bizottságot, és megerősítették, hogy amit elmondtam, az megállja a helyét, tehát ezt újra visszahívtam a minisztert is, hogy a bizottság is így értelmezi a dolgot. Ezután a miniszter azt mondja nekem, hogy ha, ha még valamit majd megtud, mert ugye mondtam neki, hogy a bizottság nekem megmondja, hogyha új fejlemények vannak, akkor tudassam vele. És amikor a bizottság tájékoztatott további fejleményekről, akkor én küldtem valóban a miniszternek e-mailt arra vonatkozóan, hogy szerintem neki mit érdemes csinálnia, és ezeket az e-maileket nyilvánosságra hozták, nyilvánosak, tehát ön is elolvashatja őket, és Santanderrel nekem semmilyen kapcsolatom soha nem volt, és senki nem gyakorolt rám nyomást, és én sem gyakoroltam senkire nyomást. Nem én voltam a bankszanáló bizottság, én csak közvetítő szerepet játszottam, egy értelmezést, amit kértek tőlem, adtam tovább, nem volt szándékomban semmit sem befolyásolni, és ráadásul mindent nyilvánosan tettem, tehát gondolom, hogy ez kellő válasz a kérdésére. Weizsäcker kolléga. Köszönöm, elnök úr. Louis, Louis asszony, én szeretnék visszatérni az MRL kérdésére. Még nem voltam képviselője ennek a háznak a backstop ügy kapcsán, a készenléti eszközök kapcsán. Amikor ez a történet kialakult, szeretném tudni, hogy ez hogy alakult így, és a készenléti eszközök a Bélinen belül az, a fizetőképességet és a likviditási kérdést hogyan befolyásolják. De ezt, ez összefüggés még úgy láttam, hogy nem tárta föl senki. És nincsenek meg ezek a készenléti eszközök. Ami a Tilek és Emerel következmények vonatkozásában, én azt mondta, hogy ezeket kalibrálni kéne a nemzetközi normákhoz, a tilek eh, szabályozáshoz, eh, és nem úgy fogalmazott, hogy garantálni kéne, kéne hogy a mi béli rendszerünkben ezek tökéletesen működjenek, és a bankokat eh, megmentő alap automatikusan működésbe léphessen. Tehát mit gondol ön a 8%-os szintről, és ez milyen formában jelenjen meg, támogatott adósságban, vagy ö, az MRL nem meghatározottak szerint. Well, I, I did not say that it should be. Nem mondtam, hogy ennek így kellene lennie. Egész egyszerűen annyit mondtam, hogy az egyes pillér és a kettes pillér keretein belüli tőkekövetelmények tekintetében eh, biztos vagyok benne, hogy a nagyobb bankoktól, a globálisan jelentős bankoktól, a közepes méretű eh, banktól és kisebbektől pedig nyilván kevesebbet bonyolult lenne egy európai mrl bevezetni minden jelentős bankra. 130 banki csoportról lenne szó, 8 globális szemben, tehát ez az jóval szigorúbb lenne ez az elvárás, mint amit mondjuk Amerika támaszt a globális fontossággal bíró intézetektől. Az is meggyőződésem, hogy előfordulhat az is, hogy amikor erről döntöttek a két elem különböző összetétele, tehát a 8 százalés, tehát 8 százalékos Bélinhez mindenféle követelést be lehet számítani hogyha az MRL, akár csak a tilak, más első tőkeeszközöket, például az alárendelt tartozásokat vagy kókokat is figyelembe veszi, akkor nagyon sok ilyen, ilyen másodlagos vagy alárendelt hitel vagy kölcsön halmozódna fel, tehát tartozás halmozódna fel, bocsánat, tehát nem hiszem, hogy ez javítana a bankok helyzetén, mert ez alapvetően egy kérdésfeltevés, nem én vagyok a jogszabályalkotó, nekem kell tehát a bankok az általán felügyelet bankok emere ügyében dönteni. Nekem megvannak a rám vonatkozó szabályok. Nem én döntök. Elnézést, egy rövid pótkérdést hadd tegyek fel. Ön szerint egy rendszerszerű válság közepében egy elő egy kiemelt hitelezőket mennyire lehet előben részesíteni? Hát szabályok mentén igen. Köszönjük szépen, elnök asszony, egy roppant érdekfeszítő és nagyon sűrű vita volt ez. Természetesen ezt folytatjuk majd még ezt az eszmecserét. Daniel Nyi is rámutatott, emlékeztetett bennünket rá, hogy nekünk jogszabályalkotóként pontosan mi a felelősségünk, illetve hogy mi a felelőssége a felügyeletet végzőnek. Több témában is igen bölcs dolgokat hallhattunk Daniel newton Köszönjük ezt az eszmecserét, reméljük, hogy minél hamarabb folytathatjuk ezt a vitát. Ezzel ezt a napirendi pontot azt hiszem lezárhatjuk. A következő témánk az értékpapírosítás, és Jonathan Hill már itt is van közöttünk, úgyhogy ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Uh, Köszönöm, kedves kollégák, és uh, akkor most kezdődik a közmeghallgatásunk az értékpapírosításról. Nagyon szép kis uh, programunk van, és fontos felszólalásokat fogunk hallani, amelyek érintik a jogalkotási munkánkat. Önök is tudják, hogy vannak jelentéstervezetek mind a két jelent, rendelettervezetről. Ismerjük a tanács gondolkodását, ismerjük az LKB e véleményét, és most a módosítókkal foglalkozunk, ki akarjuk alakítani a végső szövegváltozatot, hogy elkezdődhessenek a trialógusok, és be tudjuk fejezni ezt a fontos tételt, amely a tőkepiaci unió eh, csomagnak egy fontos része. Jonathan Hilt üdvözlöm itt a körünkben, pénzügyi szolgáltatásokért felelős biztos, és ő fogja felvezetni ezt a témát Jonathan Lőnél szó. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy eljöhettem ide önök közé, és az értékpaporosítás, az értékpapírpiac újraindításáról beszélhetek. Elmondanám, hogy miért olyan fontos ez nekünk, hogyha valóban a gazdaság finanszírozását szeretnénk javítani, illetve a kockázat kezelést a pénzügyi rendszerben szeretnénk javítani, illetve felvázolnám, hogy hogyan lehet prudens, arányos módon a múlt hibáiból tanulva eljárni. Tudom, hogy az önök szakbizottsága nem keveset foglalkozott már ezzel a kérdéssel. Pedro Zalba és Potáng is készített jelentést e témában és a CRR módosító rendeletére vonatkozó javaslatra is reagáltak önök. Kezdjük talán az elején, a pénzügyi válságtól indulva. Ne felejtsük el, hogy annak idején az európai értékpapírosítás jól működött, alapvetően Amerikában kereshetük a problémákat, ugyanakkor mégis megkerestük annak a mondját, hogy az irányítási keretet hogyan tudjuk javítani ennek érdekében, hogy megfelelő szent szabályozva legyen ez. A tőkekövetelményeket szigorítottuk, a kockázat kezelés ügyében is arra ösztönöztük, kockázat csökkentésre ösztönöztük az érintetteket, a due diligence előírásokat is szigorítottuk, és a piacfelügyeletet is szigorítottuk. Ehhez mindehez kérdés sem férhet. Ugyanakkor azt hiszem, hogy most, hogy szeretnénk a befektetéseket, újraindítani a beruházásokat. Nem szabad az egész piacra egyen megoldásokat erőltetni, az eddigi elemzéseket kell alapul venni, hiszen az értékpoporisítás nagyon fontos szerepet játszik egy modern gazdaságban. Miért fontos? egyáltalán ez. A legegyszerűbb formájában az értékpaporosítás nagyon egyszerű is lehet, és a gazdaság egészének az előnyét szolgálja, hiszen alapvetően az egyes hiteleket úgy csoportosítja úgynevezett adható, vehető kötvényekké, hogy az mindenkinek jó, hiszen így a havi törlesztéseket kapó bankok ezeket csomagba rendezve e, kereskedés bárhova bocsáthatja, így tehát a bankok tovább pénzforrásokhoz juthatnak, így a fogyasztók olcsóban juthatnak kölcsönökhez, és így e, tovább folytatódik a közösség finanszírozása, így alapvetően a befektetők is olyan új piacokhoz férnek hozzá, melyekhez egyébként egyenként nem tudnának hozzáférni. Az értékpapírosítás fontossága azonban túlmutat a pénzügyi ágazaton. Itt van például egy adó, egy autógyártó, amely az autóhitel, felvett autóhitel havi törlesztő részletét kapja. Nos, ezeket becsomagolva, új termékként értékesítve, értékpapír formájában értékesítve új forrásokhoz juthat. Ugyanez igaz egy másik gyártóra, amely termékfejlesztésre vagy további kutatásra, fejlesztésre fordítható ezeket az értékpapírosított leasing vagy vevőköveteléseket. Így más piacokra is, piacokról is finanszírozáshoz jutva. Így tehát a cégek a finanszírozási forrásaikat diverzifikálhatják ezáltal, Ráadásul ez fontos formája annak, hogy a bankok az kockázatot minél szélesebb területeken osszák el, a, például az ingatlan hitelek vagy az autóhitelek területén. Hogy is működik ez az értékpapírosítás tulajdonképpen? Például a hitelek olyan értékpapírokká történő átalakítását jelenti, amely az intézményi befektetőknek lehetővé teszi, hogy ilyen eszközfedezet mellett értékpapír kibocsátás keretében ők is hozzájussanak eh, ehhez eh, eh, a, ehhez a piachoz, így alapvetően így a pénzügyi sokkok kockázatát többfelé osztja el, ezáltal is a pénzügyi stabilitás szolgálva. Az értékpaporosítás lehetőségeket nyújt a befektetők számára, főként az intézményi befektetők számára, gondolok itt a nyugdíjalapokra vagy a biztosítótárságokra. Az értékpapírosított eszközökön keresztül megbízható nyereséghez juthatnak, jól szabályozott keretek között a hiteleket nyújtó intézetek ismerik azt a területet, ahol a hiteleket adják. Az intézményi befektetők kihasználhatják ezt a szaktudást, és értékpapírosított formában ők is diversifikálhatják az eszközportfóliót, ami szolgálja az ügyfelek érdekeit is. Makrogazdasági szinten az értékpapírosítás segítheti a pénzügyi stabilitás javulását is az LKB és az uh, angol jegybank egy közös elemzésében amellett érvelt, hogy a banki ágazattól így távolabb lehet helyezni a kockázatot, ami az egész gazdaság, a banki ágazat, illetve a monetáris és a pénzügyi stabilitás érdekeit egyaránt szolgálja, és nem csak ők gondolják így, ma azt hiszem, hogy konszenzus van a szabályozók, a felügyeleti szervek és az érintett pénzügyi piacoktól függő cégek között, hogy az értékpapírosítási piac az eszközfelezet mellett értékpapír kibocsátás ösztönzése mindenki számára csak jó lehet. Jelenleg azért az értékpapírosítás 600 milliárdról, 2007-es adat, 220 milliárd alá csökkent 2014-es adat. A kkv ilyen értékpapír kibocsátásai a válság előtti időszakhoz képest felére csökkentek, tehát így koncentráltabb a kockázat, kevesebb a finanszírozási opció, és a befektetők választási lehetősége is beszűkült. Ezért alapvetően Benyújtottunk pont ezért egy javaslatot annak érdekében, hogy az eszközfedezett értékpapír kibocsátás egyszerű, átlátható és egységesített piacként működjön. Ezek a kritériumok a, a Bázeli Bizottság munkáján alapul, az LKB munkáján, az angol jegybank, az ISZÖZ közös bizottságára munkáján, illetve nagyon a bankhatóságtól, a Európai Bankhatóságtól is komoly véleményeket, szakvéleményt kaptunk Alapvetően körültekintő, óvatos javaslatokat tettünk a független és me- nagy tiszteletnek örvendő intézmények elemzése alapján. A válság alatt is jól teljesítő termékeket vettük alapul, és a kudarcot valló termékeket kizártuk ezen szabályozott termékek sorából. Úgy érezzük, hogy a gazdaság egészének az élékei szolgálja az, hogyha az értékpapír piacot így gazdagítjuk, hiszen ez nagyon konkrét kritériumoknak felel meg, egyszerű, átlátható és egységesített. Ez a három kulcs szó, mondom még egyszer, megfelelően kalibrált követelményekkel, azokra vonatkozóan, akik ilyen értékpapír kibocsátásban részt vesznek. Mit értünk azon, hogy egyszerű, átlátható és egységesített? Az egyszerűen azt értjük, hogy csak olyan értékpapír kibocsátást szabályozunk, amelyek összehasonlítható hiteleket lehet egy csomagba csomagolni, tehát például autó, kölcsönök és hitelek nem csomagolhatóak egybe. Az eszközfedezett értékpapír kibocsátás pedig fontos, hogy a nem teljesítő hiteleket ne lehessen elrejteni más hitelek közé ahhoz, Második, átláthatóság, az értékpapírosított, az értékpapír kibocsátóknak a rendelkezésre álló információval kell látni a szabályozókat és a befektetőket annak érdekében, hogy a kockázatok és a megtérülés ellenzése alapján dönthessenek az európai értékpapírpiac kockázatait, így lehet figyelemmel kísérni. Javaslataink kötelezővé tennék azt, hogy az releváns információt elektronikusan eh, minden beruházó számára, befektető számára elérhetővé tegyék ingyenesen, világosan összehasonlítható módon. A megfelelő piacfelügyelet érdekében pedig azt javasoltuk, hogy az együttműködés és a koordináció a különböző nemzeti felügyeletek és az ISZEK között jól működjön az információcsere, hogy mindenkinek ugyanazon szabályokhoz kellett tartani magát. Tudom, hogy az ESMA nevében hozzászóló kollega majd erről beszél bővebben. Harmadsorban egységesített volt a harmadik kulcs szó, úgy érezzük, hogy az értékpapír kibocsátásnak következetes, jó követhető struktúrákon kell alapulnia, a meglévő értékpapírosított eszközök azonosíthatóak kell, hogy legyenek minden résztvevő fél számára egyértelműen láthatni tónak kell lenni, hogy mindenféle eszköznek és STS értékpapírkibocsátásnak hitelképesnek kell lennie, a jelzálók hitel, illetve a fogyasztói hitel irányelv szabályai szerint. Tehát egyszerű, átlátható, egységesített értékpapírkibocsátásokról beszélünk, amely a befektetők számára lehetővé tenni, hogy tudják, hogy mibe fektetik a pénzünket, a mögöttes eszközök kockázatait egyszerűbb így elemezni a szakmai befektetők számára, és így nem a hitelminősítő intézetektől kell ilyen nagy mértékben függniük, hanem saját maguk is jobban el tudják dönteni a megbízható információ alapján, hogy milyen kockázatot vállalnak. A kritériumokat úgy alapítottuk meg, hogy a múlt hibáiból taluljunk, amely az amerikai válságot kiváltotta, hogy ez Európában ne fordulhasson elő. A válságból le kell vonni a tanulságokat körültekintően, kell eljárnunk prudens módon, de nem szabad, hogy megbénuljon az európai pénzpiac. Azt se felejtsük el, hogy az európai értékpapír kibocsátás sokkal jobban vészelt át a válság éveit, mint Amerika. 0,1% volt a válság csúcsán és a bebukás aranya. Amerikában ugyanez 16% volt, mindannyian tudjuk, hogy ez milyen következményekkel járt. Tehát alapvetően amellett próbálok érvelni, hogy körültekintően, óvatosan, mégis előre tekintően járjunk el, a válság utáni reformokra alapozva egy intelligens megoldást javasoltunk, amely a független nemzetközi és európai testületek véleményét veszi figyelembe, amely lehetővé teszi, hogy az európai jól mm, kezelt, igazgatott értékpapírkölcsetesi piacát valóban gazdagabbá tegyük, ez mindenkinek az érdeke. Egyszerű átlátható egységesített értékpapír kibocsátások pontosan ezt szolgálják. Mario Draghi is üdvözölte a javaslatot. Azt mondtam ő, hogy megtaláltuk az egyensúlyt az értékpapír piac újraélesztése és a prudenciális szabályozási keret megőrzése között. Robusztus szankciókat és felügyeletet építettünk a rendszerbe annak érdekében, hogy mindenki tartsa magát a felelősségekhez, és hogy elszámoltatható legyen mindenki nagyon szigorú piacfelügyeleten keresztül ugyanakkor, egy kockázat érzékenyebb megközelítésre van szükség, és egy olyan jogi környezetre, amely megkönnyíti a befektetők és az értékpapír kibocsátás, kibocsátók dolgát is. Tudjuk, hogy az európai gazdaságban milyen befektetői problémák vannak. A cégeknek pénzre van szükségük, hogy nemzetközi piacon versenyeztessenek, a befektetők pedig újra lehetőséget keresnek. Az egyszerű átlátható egységesített értékpapír piac szerintem pontosan ezt szolgálja. A legnagyobb makro kockázatot így talán vissza tudjuk szorítani, ez még nem más, mint a gazdasági növekedés hiánya. Ez a közös célunk, megpróbáljuk ezeket a javaslatokat minél hamarabb közösen elfogadni, megállapodni, megegyezni annak érdekében, hogy a finanszírozási források nőjenek, a banki hitel kihelyezés nőjön, és így az európai gazdaság növekedés is újrainduljon. Thank you very much, uh, Jonathan. For... Köszönjük, Jonathan, ezt a bevezető beszédet. És és reméljük, hogy ez is hozzájárul majd ahhoz, hogy ez a jogalkotási munka eh, minél jobban sikerüljön. Jönnek a szakértők, először is Ferena rossz az ESMA-nak a az ügyvezető igazgatója, illetve a Finance Watch főtitkára Christoph Nijam, Nijdam következnek. Eh, mind a ketten 7 percet kapnak. Az első eh, panelünk címe az, hogy megtanultuk-e a pénzügyi válság levontuk-e a következtetéseket, és tanultunk-e belőle, de hát lesz egy második panel is. Verena Rossz. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a képviselőknek és a rapportőröknek, hogy meghívtak engem ma az Európai Parlamentbe, hogy beszéljünk az értékpapírosítás jövőjéről az Európai Unióban. Én most az értékpapírpiac piac felügyelő hatóságának képviseletében eh, nyilatkozom, és három dologról fogok beszélni először is. Eh, a fenntartható és átlátható értékpapírosítás eh, fontosságáról, amely az európai gazdaság finanszírozásának egyik kulcsa. Aztán beszélek arról, hogy mit tett az ESMA az értékpapírosítás kérdésében, és milyen problémákat azonosítottunk, és végül pedig konkrétan az átláthatóságról fogok beszélni, és arról, hogy mit tettünk annak érdekében, hogy beruházók megfelelő információkat kapjanak az értékpapírosítással kapcsolatban, ezt követően pedig szívesen válaszolok a kérdéseikre. Először is eh, akkor a, beszélnék arról, hogy az értékpapírosításnak milyen szerepe van az EU finanszírozásában. Hill biztos úr erről már beszélt, tehát én röviden fog, én ezzel röviden tudok foglalkozni. Az biztos, hogy a finanszírozás költségét csökkentheti, e, és e, egy e, sokszínű finanszírozási alaphoz vezethet, valamint egy kockázat átviteli eszköz is, amely eh, arra használható, hogy eh, a tőkehatékonyságot növeljük, eh, amennyiben azonban nem jól használjuk fel az értékpapírosítást, akkor destabilizáló tényező lehet, és megfigyelhető volt, hogy a befektetők elhagyják ezt a piacot akkor, hogyha úgy gondolják, hogy nem rendelkeznek elég információval ahhoz, hogy egy értékpapírosított eszköz tényleges kockázatát felmérjék, illetve azt beárazzák hozzák. Ez, e, e, ezt tovább növelte ezt a kockázatot, illetve veszélyt azt, hogy a hitelminősítők kezdtek el támaszkodni túlzott mértékben a befektetők, és nem pedig a saját kellő gondosságukra. Mindez ne, mindez a pénzügyi stabilitást is aláírta és, aláásta és negatív következményekkel járt. Most akkor áttérnék arra, hogy milyen munkát végzett az ESMA ebben a témában. E, mi részt vettünk abban, hogy javítsuk a szabályozói keretet, mégpedig azért, hogy a fenntartható módon fejlődhessen a piac, a az értékpapírosítási piac. Itt eh, most mi nyilván egy ágazatot átnyúló megközelítést képviselünk, illetve a feladatunk az, hogy esélyű erőesélyeket biztosítsunk, és ne legyenek se megkettőződések, se pedig joghézagok. A legnagyobb aggodalmunk természetesen mindig az, hogy hogyan védjük meg a befektetőket, ugyanis a befektetőknek joguk van az információhoz, amely alapján a döntéseket meghozhatják. Amikor ez sikerül, akkor sikerül kialakítani a stabil értékpapírosító piacokat is már kialakítottunk a CRA 3 rendelet alatt is technikai standardokat, ez, a, ez már az átláthatóság témája. A cél az, hogy kölcsönszintű adatokhoz hozzájuttassuk a befektetőket. Ez egy ESMA által felállítandó websájton keresztül történne, vagy történt volna meg. Ami a kellő gondosság, illetve a közététel koherenciája témáját illeti EU szinten. Mi együtt működünk más hatóságokkal annak érdekében, hogy a szabályok koherensek legyenek E, ennek érdekében májusban, 2015 májusában ajánlásokat e, hoztunk közzé, tettünk közré, amelynek e, az volt a feladata, illetve szerepe, hogy a koherenciát és a kellő gondosságot növeljük. A fő célja a munkánknak az az, hogy a beruházók, befektetők döntéshozatalát megkönnyítsük. Ehhez az is hozzatartozik, hogy könnyen hozzáférjenek információkhoz, és az információt össze tudják hasonlítani. Ebben a vonatkozásban a javasolt értékpapírosítási rendelet egy komoly előrelépést jelent az ESMA szempontjából, illetve az ESPA vélemény, véleménye szerint legalábbis egy ágazatokon átnyúló megközelítést jelent. De a fő kérdés az az, hogy hogyan lehet az információt elvinni a befektetőhöz, és valójában mi erre koncentrálunk, a munkák nagy része ezen a területen zajlik. Az európai társjogalkotók már jogi kötelezettséget hoztak létre, amely alapján az átláthatóságot növelni kell, és az eszmát megkérték, hogy közös templéteket hozzon létre a különböző értékpapírosítási típusokról, és azokat publikálja a, a weblapján, az úgynevezett SFI eh, weblapon. Noha a eh, beszámolásra vonatkozó eh, templéteket az ESMA el tudta készíteni, a weblap vagy az SFI website megindítása vagy beindítása az nehézségekbe ütközött. Először is nincs jogalapunk arra, hogy ehhez díj díjakat gyűjtsünk be, ami pedig fedezné az SFI website komoly költségeit. Ez a becslésünk szerint sok millió eurós összeg lenne, tehát az ilyen website beindítása sok millió euróba kerülne. Aztán eh, nem lehetett az SFI website eh, kialakítását harmadik félre bízni. Ezen okokból az ESMA néhány hónappal ezelőtt bejelentette, hogy nem fogjuk tudni januárig felállítani az SFI website-ot, ahol ott arról a eh, CRA 3 rendelet rendelkezett. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt a lehetőséget meg kell ragadni, és fel kell tennünk bizonyos fontos kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy milyen infrastruktúrával tudjuk a célt leginkább szolgálni, nevezetesen, hogy átláthatóságot adjunk a befektetőknek. Úgy tudjuk, illetve tudjuk, hogy bizonyos értékpapírosítás követő rendszerek már léteznek. A bizottság javaslata erre épít, és a jelenlegi rendszert kiépítve próbálja az átláthatóságot növelni. Ott van a CRA 3 kötelezettségek ügye, és Tangur pedig javaslatot tett arra, hogy egy European Securitization Data Repository-t hozzunk létre, amely ipar szintű adatokat és anonimizált információkat tartalmaz a mögöttes kölcsönökről. Számunkra az a fontos, hogy könnyen hozzáférjenek a befektetők ezekhez az információkhoz, és ez az információ segítse őket az adatok feldolgozásában, és ténylegesen tudják elemezni a kockázatokat, illetve a várható hasznot. Bármi is lesz a társjogalkotó döntése, úgy gondoljuk, hogy minden átláthatósági kezdeményezést megfelelően koordinálni kell, vagyis ahol van már információs rendszer, arra kell építeni, nem pedig azokat megkettőzni, és hozzá kell segíteni a befektetőket ahhoz, hogy könnyű, átfogó módon juthassanak az információ információhoz. A beszámolóra vonatkozó templétek eh, és dokumentáció standardizációja mindenképpen szükséges. Az ESMA eh, természetesen eh, ebben együtt fog működni, és minden segítséget megad a jogalkotási folyamatban is. A technikai standardok eh, kialakításához megfelelő munkára van szükségünk, eh, konzultációkat akarunk folytatni, és éppen ezért 12 hónapot szeretnénk kapni eh, erre, de a lényeg az az, hogy önök mondják meg, hogy a mi szakértelmünk hol segíthet, és mi megpróbálunk segíteni. Köszönöm a figyelmüket, és szívesen válaszolok a kérdéseikre. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most Krisztof Nidzsannak adok szót. Köszönöm, hölgyeim és üreim, tisztelt bizottsági tagok, parlamenti képviselők. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek önöknél, és erről az aktuális témáról kifejtettem a véleményemet, arról ugyanis, hogy tanultunk-e a pénzügyi válságból. A Finance Funds létrehozásakor az volt a cél, hogy független, a társadalmi érdekeket képviselő szervezet jön létre, amely a magánszektor érdekeit egyensúlyozná ki, a tekintetben, hogy milyen reformokra pénzügyi rendszerre van szükségünk, azokkal az eszközökkel, amelyek rendelkezésükre állnak, elkezdtük a vitát a társadalmi eh, érdekekről, meg a reformokról. Jelenleg sok mindent eh, tudunk már, a válság okairól és következményeiről. A következményei között ott volt az, hogy a G20-ak elkötelezték magukat a pénzügyi reform mellett, és hogy tanulnak a válságból. A bizottság és a parlament örült ennek, és megpróbált ezt lebontani, ezt a reform szándékot intézkedésekre. Ugyanakkor észre kell, hogy vegyük, hogy a reformok többsége mikroprudenciális jellegű, ami azt jelenti, hogy az egyes bankok biztonságát, megbízhatóságát szolgálta, de szinte egy reform sem szolgálta a makroprudenciális érdekeket, hogy az egész pénzügyi rendszer legyen biztonságosabb. És az árnyék bankokra vonatkozó reformok helyett, amelyek elmaradtak, ezeknek a promóciója indult be, és a legtöbb intézkedés a stabilitásra irányult, egy fenntartható rendszert akartak alkotni a reformátorok a növekedés és biztonság között, de ezzel még bonyolultábbá tették az amúgy is bonyolult rendszert, és számos kiskaput hagytak így a pénzügyi intézetek számára, hogy kikerüljenek a szabályozások hatája alól. A CRD4 e jó példa erre, a nagyon bonyolult belső modelleket nem használtuk jól, a szabályozási arbitrázs eszközével sem éltünk, és most így ezekre vissza kell menni, hogy egyszerűbb, de megbízhatóbb rendszerek szülessenek, és kellően magas legyen a tőkekövetelmény, és kompenzáljuk az elvárásokat, de sajnos a bélünk miatt ez még bonyolultabbá vált. A mai meghallgatás ezen tanulja az értékpapírosítás és a válság kapcsolatáról szól. Nos, mind a kettő ok és okozat is egyben. Az értékpapírosítás azonban az új napirend szerint a növekedési agendát szolgálja, tehát inkább a megoldási oldalon van, és ezen belül megpróbálok most azon elgondolkodni, hogy tanultunk-e tényleg a válságból egyértelmű, hogy nem. Ugyanis az értékpapírosításra való koncentráció nem jó. A válság előtt mi volt, mi van a válság után? A válság előtt nem volt jó a kibocsátók és befektetők közötti érdekegyeztetés. Nagyon ö, szabadok, jó rosszul definiáltak voltak a kritériumok, az értékpapírosítás kritériumai, a kockázat megtartás 5%-os értékével nem lehet ezt az érdek összefonódást kiküszöbölni, minimum 20%-ra vagy többre kell ezt emelni, és csak a vertikális módszerrel van értelme. A második baj az, hogy a tranzakciók eleve bonyolultak voltak, különösen a, a transok túl bonyolultá teszik a rendszer, és érdék összefonódást okoznak a különböző kibocsátók és transzok szereplői között. A harmadik baj, az érdekösszefonódás a hitelminősítő intézetek és a befektetők között. Ebből azt a tanulságot kéne levonni egy, hogy a befektetőket ösztönözni kéne arra, hogy kellő elővigyázatossággal járjanak el, és ne hagyatkozzanak a külső értékelésekre annyira, illetve ne legyen a jövőben olyan egység, amely az STS kritériumokat értékelheti, és, és egyben a létrehozásukban is részt vesz. Ezt nagyon külön kell választani. Végül pedig az úgynevezett szintetikus értékpapírosítás kérdése. Folyamatosan zajlik a vita arról, hogy az STS keretrendszeren belül legyen -e ezeknek helye. Erről beszélnék most egy kicsit részletesebben. Számos tudós, kutató gyakorlati, empirikus bizonyítékkal szolgál a tekintetben, hogy a szintetikus értékpapírosításnak pozitív hatása lehet a bank rendszerszerű kockázatok csökkentésére. Franke és Kránen, Ellen és Gale és Ude és Michelak 2007 6 és 10-ben írtak erről, és a BCBC IOSCO rendszer is kimutatta, hogy csak a készpénz értékpapírosítás szabadna az STS szürkével ellátni, és a szintetikus értékpapírosítást ki kell venni a szabályok hatája alól. Ez egyébként összhangban van az LKB újrafinanszározása intézkedéseivel, ahol a szintetikus értékpapírosítást nem fogadja el a központi bank kollaterálisként. A bizottság saját hatástanulmányában is szögezte, hogy a szintetikus értékpapírosítást ki kell venni a keretből, mert újabb bonyolultsági szintet ad az amúgy is bonyolult termékek bonyolultságához, és ezért szinte lehetetlenné teszi az arbitrást, a kockázatértékelést és a megfelelő kritériumok alkalmazását. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy a szintetikus értékpapírosításról szóló vitát az STS keretén belül le kell állítani, és azt várjuk a bizottságtól, hogy a jobb jogalkotás elvei alapján megfelelő hatás tanulmányokkal vizsgálja meg, hogy egyáltalán van-e ilyen típusú értékpapírosításra, vagy ha igen, akkor milyen eljárásban. Végül pedig tudjuk, hogy mik a tanulságok, de nagyon gyorsan felejtünk ne felejtsük el, hogy a munkát még nem végeztük el, még nagyon sok teendőnk van, és ellen kell állnunk annak a kísértésnek, hogy a rövidtávú GDP növelés érdekében feladjuk a jövőre vonatkozó stabilitási követelményeket. Egy olyan időszakban vagyunk, amikor még a válság árát nem fizettük ki teljesen. Ne menjünk bele abba, hogy lesöpörjük az asztalról a tudósok, kutatók véleményét, és azoknak a véleményét, akik az STS-ből hasznot húzhatnának, és akik azt mondják, hogy ez egy más korszak. Végszó következik, ne felejtsük el, hogy a jó szabályozás a legfontosabb, a felség, a hatékonyság, a hatásosság érdekében, és ahhoz, hogy ez megvalósuljon, az egy folyamatos feladat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen az előadást, és akkor most megadom a szót a képviselőknek. Elsőként Pablo Szálbának. Eh, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a biztos úrnak is, akinek sajnos módon már el is kellett mennie. Mindenképpen folytatnunk kell. A tőkepiaci unió fontos projektjét integráltabb, nyitottabb, versenyképesebb piacokra van szükség, és hatékonyabbnak is kell lennünk, pontosan azért, hogy újra indítsuk a növekedést, anélkül, hogy a pénzügyi stabilitás sérülne. COD3-mal természetesen a tőkevel kapcsolatos költségek nőnek majd a crd eh, 2 eshez képest, a CRR jelentés is említésre került. Azt hiszem, hogy itt beszéltünk arról, hogy a megközelítéseknek létezik egy hierarchiája. A jelentésnek talán ez a egyik kulcs megállapítása. Ideális esetben a bankok a listán szereplő bankokat lehetne a felvizsgálat által érintett belső modellek alapján. A Bázeli Bizottságról pedig tudjuk, hogy vizsgálja azt, hogy ezt a belső kockázati modellt milyen mértékben lehet felhasználni. Alapvetően a belső módszer használatát próbálják itt előtérbe helyezni. Ami a KKV-kat illeti, ez kell, hogy legyen a jelentés egyik prioritása. A biztos úr a bevezetőjében ezt maga is hangsúlyozta. Ezzel maximálisan egyetértek, de úgy érzem, hogy kihasználhatjuk ezt a jogszabálycsomagot arra, hogy más témákat is érintsünk. Emellett természetesen azt is szeretném tudni, hogy hogyan tudunk hozzájárulni ezzel a jelentéssel is ahhoz, hogy új pénzügyi finanszírozási forrásokhoz jussanak a KKV-k. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Azt hiszem, először is jó, hogy sor kerül erre a meghallgatásra. Mindenki arról beszél, hogy a válságból tanulnunk kell, hogy a válság tapasztalatait hogyan tudjuk felhasználni. Hill biztos úr is utalt erre. Erre a megközelítésre van szükségünk, egyetértek vele. Fontos, hogy körültekintőek legyünk, de ez ne bénítson meg bennünket. Ezért örülök annyira annak, hogy sor kerül erre a mai eszmecserére, hogy el kell beszélnünk, hogy mi is, mit is jelent az, hogy prudencia, hogy prudens. Fontos valóban levonni a következtetéseket a múlt hibáiból, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy ezt az Európai Bizottság javaslatai teljes mértékben megteszik. Éppen ezért van egy pár általános megjegyzésem mellett egy-két konkrét kérdésem is. Az ESMA képviseletben mondja, hogy az, az átláthatósággal kapcsolatban lenne rögtön két kérdésem. Az ágazati szereplők szerint nem világosak a kritériumok, és nem világosak a szankciók sem. Ezzel egyet tudok érteni a tekintetben, hogy ha nem világosak a kritériumok, az nem sokat segít. Hogyan lehet ezt eh, az új piacot akkor így megteremteni? ért ezzel az ágazati szereplők ezen kritikájával, illetve ön hogyan tudja elképzelni azt, hogy világosabbá tegyük rögtön az elején ezeket a kritériumokat? a cetlethatóság előtérbe helyezése is olyasmi, amivel egyet tudok érteni. A piaci szereplők szempontjából igen, ez a válságban nem volt jó. Felmerül bennem, és ezért is, hogy ezért javasoltuk ezt a nyilvános adat bankot. a mögöttes eszközökre vonatkozó adatok tekintetében ezért olyan fontos tisztán látni. Ugyanakkor a befektetői pozíciók ügyében prudenciális szempontból nem lenne jó látni, hogy eh, kihez került ez a kockázat, hiszen az intézményi befektetőknek kell valahogy ezen kockázatokat viselniük, a, pénz, a kockázat elosztása az egész ágazat stabilitását szolgálja, de fontos, hogy ez ne csak elméletben, hanem gyakorlatban is megvalósuljon. Na ide, nekem eléggé hollandnémnek tűnik, nem tudom, hogy nejdem, nídem, hogy kell kiejteni. Minden, eset, minden esetre örülök, hogy itt van közöttünk, és beszélt az Európai Bizottság javaslatának azon elemeiről is, amelyekkel nem vagyunk különösen elégedettek. A legtöbb elmondott dologgal egyet tudok érteni. Tényleg csak, hogy világosan értsük egymást. A szintetikus értékpapírosítást tiltaná, de hát a szintetikus értékpapírosításnak vannak különböző formái vannak veszélyes és kevésbé veszélyes értékpapír kibocsátások is. Én az egyiket tiltenem, a másikat viszont nem. Hogyan lehet a kettő közt különbséget tenni? Köszönjük, Ashley Fox következik. Uh, hát köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszöntet mondani a két meghívott előadónknak. Roppant izgalmas dolgokat hallottunk tőlük. Az ECR árnyék előadója nem ér rá. Kamal úr pont ezekben a pillanatokban Londonban az abbéli kötelességének tesz eleget, hogy az esküdtszék tagjaként egy szerencsétlen vádlott esetleges elítélésével részt vegyen. Az ő nevében azonban, illetve a frakció nevében annyit mondani kell, hogy a AAA besorolású kötvények hasonlított az amerikai AAA besorolású kötvények bedőléséhez 0,1% és 16% ez volt a két bedülési arány. Az értékpapírosításhoz rendelt kockázatok a jelenlegi követelmények értelmében nem tudom, hogy mennyire felelnek meg a valós kockázatoknak. A úgy tűnik, hogy az állami kötvények, mintha teljesen kockázatmentesként lennének besorolva. Azt javasolta ön, hogy legyen valamilyen állami testület, vagy, vagy, vagy, vagy amely, amely mint egy felügyelni ezt a hitelminősítő piacot, akkor tulajdonképpen kvázi hitelminősítőként funkcionálna egy közérdekhez tartozó intézmény? Yeah, thank you. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak is, az előadóinknak is, az ALDE frakció nevében, amit elmondtak. Péter Jezek helyett szólok most föl, nem tudott már eljönni. Angolul fogom felolvasni, amit írt. A válság utáni időszakban az SMI hozzáférése a finanszírozáshoz témában a Finance Watch mondta el nekünk, hogy a legnagyobb baja a közép és kis vállalkozásoknak, hogy nem férnek hozzá a hitelekhez. Péter Leszek szeretné ezt a kérdést felvetni, mert tény, hogy még nem jöttünk ki a válságból, sőt lehet, hogy egy újabb válság fenyeget, miközben a kis és középméretű vállalkozások a növekedésben, a hosszú távú tervezésben lennének érdekeltek. Lehet, hogy ma éppen nem igényelnek ezek a KKV-k tőkét a tőkepiacokról, de ez megváltozhat, és ha azt akarjuk, hogy nőjön a gazdaság, akkor változzon is meg. Ugyanakkor, ha minden finanszírozás a bankoktól származik, akkor az ő tőke követelmény megfelelésük, ami érthető, miatt lehet, hogy lelassul a ciklus, és ha a KKV-k szeretnék gyorsabban bővíteni saját tevékenységüket, ez nem kapnak elő ütemben hitelt. Az értékpapírosítás Európában sokkal biztonságosabban működött, mint az USA-ban, legalábbis a 2007-es USA-ban. Jeszek úr rámutat továbbá, hogy nagyon aggasztja a 20%-os tőkemegtartási arány, mert ez az STS keretrendszert ellehetetleníti. A 20%-os százalék nem fog arra ösztönözni, hogy a saját piaconkon működjünk, hanem más piacokra fognak elmenni a befektetők, és akkor a Fortress Europe, az Európa ház vagy erődítmény rossz értelemben fog megvalósulni, miközben pont arra törekszünk, hogy Európa versenyképesebb legyen, miközben nagyon kemény a verseny. Beszek úr, a harmadik országokra vonatkozó szabályok vonatkozásában az ezt máról szól, és azt kérdezi, hogy önöknek mi a véleménye a tanács határozatáról, amely az SSP-iket az unión belül helyezni el? Szükséges ez így, vagy van -e esetleg ennek alternatívája? Köszönöm. Köszönjük. Scott Kato kap szót. Scott Kato asszony, köszönöm. Elment a biztos úr, sajnálatos ez de üdvözlöm azt, amit Nizsem úr elmondott arról, hogy a finanszírozás hogy tér vissza bizonyos ágazatokba. A pénzügyi válságból azonban nem tanultunk. Még sokkal inkább ösztönözni kéne az ilyen finanszírozást, a pénzügyi ágazat rugalmas működését. Fontos, hogy a reálgazdaságra is tekintettel legyünk, ugye ezt akarjuk főleg finanszírozni, és az értékpapírosítás túl dominanciája nem biztos, hogy megfelel a társadalmi igényeknek, a reálgazdasági követelményeknek. Ezt az LKB-nak tudnia kell és le kell szegeznie. Tehát politikusként különösen kockázatos, mert mi ugye a polgárokat képviseljük, és nem ö, a cégeket. Az hazámban különösen kényes kérdés. De most tegyük félre a politikát, lenne néhány szakmai érdekű kérdésem. Az első, az, hogy miért van szükség értékpapírosításra, és vajon mennyiben segíti tényleg a KKV-k működését az új típusú értékpapírosítás, lesz-e majd több hozzáférésük a finanszírozáshoz. Mert az én meglátásom szerint nem erre van elsősorban szükségük, az LKB, LKB felmérése szerint 11%-a a, a kkv knak mondta csak azt, hogy, mondta azt, hogy a finanszírozása gond, míg 5% mondta azt, hogy a, a, a vevőkkel, a kereslettel van baj. mindegy, hogy rátérjek a kérdésemre, a kockázat visszatartás témában, vagy megtartás témában, eljövendő idő kockázataira való tekintettel mi van azzal a javaslattal, hogy néhány évig tartsák meg a bankok a kockázatot, míg értékpapírosítják őket, és ezzel a felelősségvállalás nőne legalább egy-két évig. Ezt el lehet -e fogadni javaslatként, és kockázatcsökkentési javaslatként. Hathat-e ez így? Tehát a, kockázat visszatartás. Tehát, hogy ne egyből értik papírosítsuk a tartozásokat. Amit Esli kolléga mondott, az pedig az, hogy ki végzi az értékpapírosítást, mennyire lesznek ezek minősítettek, ezek a pénzintézetek, részt vesznek-e ebben majd közintézmények, vagy pedig önmagukat értékelik, mint ahogy eddig is volt a helyzet, és amivel aztán még jobban alássák az ilyen pénzügyi termékek biztonságát. Tehát tervezik el, hogy valamilyen közhatalom, közhatalmi szervezet felügyeli majd ezt a értékpapírosítási rendszert. Már Kovárinak adok szót. Allora... Köszönöm, elnök úr. Nos, beszéltünk itt a válságokról, a múltbéli válságokról, illetve a most is zajlókról és azt gondolom, hogy itt leginkább a 2008-as pénzügyi válságról van szó. Ugyanakkor személy szerint én úgy gondolom, hogy ez a válság most instrumentalizálva van, és a bankrendszert nem annyira a válság okaként próbálják feltüntetni, hanem egy olyan bankrendszeri, egy tradicionális bankrendszeri modellt támadnak, amely a hitelezésre alapult, hitelezésen alapult. És itt most elfordulunk attól, hogy hitelezzük a reálgazdaságot egy másik irányba, ami sokkal kockázatosabb. Tehát jó irányba haladunk-e? Bázel jó irányba halad-e? Illetve ez az európai pénzügyi eh, szabályozásnak az egész eh, eh, modellje jó irányba halad-e? Ugyanis én azt látom, hogy a nagy intézmények, nagy bankok nagyon komoly nyomást gyakorolnak arra, hogy egy olyan szabályozói modell felé mozduljunk el, amely nem hatékony és amely növeli a rendszer kockázatokat, nem pedig csökkenti. és mivel nincsen tényleges banki elkülönülés a rendszerkockázati szempontból, az értékpapírosítás egy újabb eszköz, amely a bizottság javaslata alapján szerintem azért számos hát gyengeséggel jellemezhető, és, és erősen vitatható. Hogyha trunchingról beszélünk, ott ugye van egy termék, de más kockázat kapcsolódik az egyes trancsokhoz. Most ez egy komplex megközelítés. A rendszer mégis azt mondja, hogy egy egyszerű, átlátható, egységesített értékpapírsítási modellre van szükség, és ezt nem látom. Látjuk a spekulatív tranzakciókat továbbra is, amelyeknek semmi közük a reál gazdasághoz. Én egyszerűen nem látom, hogy ez a javaslat hogyan fogja tudni újra beindítani a reál gazdaságot, és egy cég hogyan tudja felhasználni ezeket az információkat. Nyilván bevételt fog generálni a bankok számára, nyilván ez így történik majd, és nagyon sok profitot fognak learatni, de mi lesz a gazdasággal? azt gondolom, hogy a végén majd komolyan nőni fog a nagyobb kockázat, a rendszer kockázat, és előkészítjük a következő, az eddiginél is nagyobb válságokat. Tehát egyrészt szeretném tudni, hogy önök szerint jó irányba haladunk-e, azzal, hogy a pénzügyi kockázatra koncentrálunk, nem pedig a hitelkockázatra. kockázatra azt gondolom, hogy abba az irányba kéne inkább elmennünk, ez persze politikai akarat szükséges. Köszönöm. Köszönöm. Szeretném megköszönni a szakértőinknek, különösen Nédám úrnak, akinek tényleg holland hangzású neve van, a az előadását, és nagyon mély benyomást tettek rám azok a figyelmeztető megjegyzések, amelyeket ő mondott, nem csak az értékpapírosítással kapcsolatban, hanem azzal kapcsolatban is, hogy mit, mit, mégis mit művelünk mi itt. Egy nyilvános vita zajlik, a biztos is részt vett rajta, arról, hogy kialakítsuk az értékpapírosításnak az európai rendszerét. És felmerül a kérdés, hogy e, erre vajon szükség van-e a növekedés beindításához, e, akkor, amikor az EKB e, pénzt dob ki, és mindent megtesz azért, hogy mobilizálja a pénz nagyon rugalmas a monetáris politikánk, nem értem a hozzáadott értéket. De mi ennek a hozzáadott gazdasági értéke? Számít, ha kiszámítható ez? Tudjuk, hogy az értékpapírosítást arra használják, hogy a mérlegeket kitisztítsák, illetve eh, piaci értéket teremtsenek, de valójában a pénzügyi körökön kívül a reálgazdaságnak hozzá ez valamilyen hasznot, és ha igen, akkor hogyan? A második kérdés az az, hogy tudjuk, hogy az értékpaporisítás a válság során, és tudom, hogy erről már volt szó, e, tényleg a regionális e, különbségek megszüntetésének egyik eszköze e, ként volt felfogva, és aztán tudjuk, hogy a Goldman Sachs hogyan exportálta, illetve importálta Európába az amerikai problémákat. Nálunk is vannak olyan regionális különbségek, amelyek problémákat okozhatnak. A legjobb megoldás az, amikor a bankok helyi szinten tevékenykednek. Nem lesz-e az a nem ismétli magát megint a probléma, tehát hogy a regionális különbségeket felszámolni való igyekezetünkben valójában ezt növeljük. Köszönöm a vendégeinknek, adom meg a szót válaszadásra. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindazoknak, akik ilyen tényleg érdekes kérdéseket vetettek fel. Megpróbálok minél többre válaszolni a rendelkezésemre álló időben. Először is lássuk a kritériumokat, illetve szabályozási keretet, ami alapján eldönthetjük, hogy mi a biztonságos, mi a szabványosított, mi az átlátható. Azt hiszem, hogy valóban nagyon világos kritériumokra van szükség, amelyet világosan le kell fektetni, mindenképpen, ha nem is a szabályoknak, de legalábbis azok értelmezésének a harmonizációjára feltétlenül szükség van, hiszen csak így tudjuk a kritériumokkal kapcsolatban a szabályozói arbitrást elkerülni. Ebben nyilván az ESZPÁ-nak is kell, hogy legyen valamilyen közvetítő szerepe. Az ilyen típusú mechanizmusok nagyon fontosok fontosak ahhoz, hogy a különböző értékpapírosítások tekintetében ne fordulhasson elő ilyen ö, szabályozói arbitrás. Az átláthatóság jegyében a legfontosabb talán a, az, hogy világosan lássák a befektetők a kockázatokat. Nos, úgy érzem, hogy tényleg ezt fontos megvizsgálni, hogy egy új adatbázis rendszeren keresztül lehet ezt megtenni, csak vagy esetleg valamilyen más megoldáson keresztül is, megmondom őszintén, hogy most ebben a pillanatban erre nincsen konkrét válaszom. Ami a kockázat súlyozást illeti, most inkább nem mélyednék el ebben a vitában. Ez nem piacfelügyeleti, hanem prudenciális kérdés, úgy érzem. Ezt talán rábízom a többi kollégára, hogy megbeleszolják. a kérdés ügyében, hogy mit próbálunk itt megoldani a finanszírozás ügyében. Tényleg a KKV-kat akarjuk pénzhez, finanszírozáshoz juttatni? Hogyha a finanszírozási modellt tekintjük, akkor valószínűleg a KKV-k maguk nem csomagolnak semmiféle ilyen hiteleket értékpapír csomagba, nem alapvetően a banki mérlegek könnyítését szolgálhatja ez, függően attól, hogy mekkora valóban a probléma, de alapvetően mégiscsak az a fontos, hogy az a bank, amely a fő hitelnyújtó lesz, ennek a lehetőségét ne vegyük el. Még másik két kérdés. Egyrészt, hogy miért koncentrálunk annyira erre a kérdésre. Nos, azt kell megvizsgálni, hogy legislative grip ügyében hogy állunk, tehát nyilván az unión belüli értékpapír kibocsátókat tudjuk elsősorban lefedni. Hogyha jól értem a javaslatot, akkor alapvetően pont az ellenközét akarjuk, mint hogy az európai befektetőket lefedni. Fontosnak érezzük, hogy a befektetők maguk is a due diligence kritériumon keresztül valóban tájékozódjanak az ügyben, hogy mi az, ami STS-nek minősül, és mi az, ami nem. Végül pedig a tanúsítás ügyében egy önbevallásra épülő rendszernek is megvannak az előnyei, egyrészt könnyű végrehajtani, persze megvan ennek a hátránya is, hogyan tudja azt bárki eldönteni, hogy még a jelenlegi normák mellett is, hogy ez valóban teljesít -e minden kívánt feltételt. Úgy érzem, hogy mindenképpen valami közös, nyilvános normarendszerre van szükség, és hogyha egy ilyen állami intézményre vagy közintézményre bízzuk ezt, akkor ennek vagy tagállami szinten kell megvalósulnia, vagy valamilyen banki rendeleteken keresztül, vagy európai szinten, és itt visszatérek az első megjegyzésemre, hogyha ezt nemzeti szinten képzeljük el, akkor nagyon szigorú felügyeleti harmonizációra van szükség annak érdekében, hogy a szabályozói arbitrás elkerülete legyen. Köszönjük szépen! Köszönöm én is a kérdéseket, amelyek nem csak érdekesek, hanem valóban elgondolkodhatóak is. Először is reagálnék arra, ami elhangzott, és aztán több helyen is megjelent a kérdésekben az európai értékpaparosítás kapcsán. Nos, valóban Európa egész jól teljesített ez ügyben, de az, hogy viszonylag alacsony arányban dőltek be ezek az értékpaparosítások, nyújtott hitelek a nem teljesítés tekintetében azért annyira nem voltunk jók, hogyha a, az olyan értékpapírokról beszélünk, amelyekkel valóban kereskedés is folyhat, arról beszélünk, hogy újra életet kell elni ebbe a piacba, hogyha újra életet akarunk elni a piacba, akkor ez nem működik, ha nem működik, akkor valami baj volt vele. Óriási alapvetően óriási veszteségeket is okozott a befektetők számára, sokan megégették magukat. Hogyha el, egyszer megégetem magam, hm, akkor tévedtem másodjára már a saját hülyeségem, mert okolhatom csak ezért. Nos, alapvetően erről van szó, hogyha az emberek bizalmát, a befektetői bizalmat kívánjuk újra teremteni, akkor tényleg le kell vonunk a következtetéseket, a tapasztalatokat ebből a válságból. Nem vagyok benne biztos, hogy az STS folyamat ezt valóban megteszi. Nincs nem mindig ilyen egyszerű válasz mindenre. Ami a szintetikus értékpapírokat illeti, miért ilyen szintetikus értékpapírokat akarunk tiltani? Nos, egész egyszerűen az STS keretből akarjuk őket kivenni, mert nem egyszerűek, nem átláthatóak és nem egységesítettek, tehát az STS három kulcszának egyikét sem teljesítik igen, a balance és az arbitrás két különböző forma ezeknek a szintetikus értékpapíroknak, de hát az a, a, a jó-rossz, vagy az egészséges és a beteg, ha, ahogy ezt mi szoktuk mondani, értékpapír kibocsátások között ez alapján nagyon nehéz különbséget tenni ez ügyben részben osztjuk az önök gondolatait, de én miért egy közszervek szeretnénk ezt a feladatot hárítani? Azért, mert a magánkezdeményezésekről tudjuk, hogy nem működhetnek jól. Egy hitelminősítő intézet mi is? Pontosan a hitelminősítő intézet egy magáncég, magánvállalat, amely alapvetően bizonyos mértékben tanúsítványt ad ki a hitelek minősítését kapcsolatban illetően, és láttuk a múltban, hogy ez nem működik, tehát valahol a közérdeknek meg kell jelennie, ez pedig csak egy közintézményen jelenhet meg. Tudjuk, hogy nem működhet ez teljesen. Jó lenne, hogyha a, a due diligence a befektetői részről is megjelenne, de a tranching a financial engineering egyik eszköze a dupla B vagy tripla B mögöttes eszközök vagy hitelek hogyan csomagolhatóak egy tripla A eh, befektetésbe az első transzban. Hogyha ez előfordulhat, akkor alapvetően arról van szó, hogy a befektetők nem végzik el, nem kellő körültekintésre járnak el, a due diligence-nek nem tesznek eleget. Belenyúlnak, megveszik ezt a papírt, és meg még egyszer elkövetik ugyanazt a hibát, mint korábban. Azt mondják, hogy hó, hát tessék, veszünk egy tripla besorolású értékpapírt. Miközben láthatjuk, hogy nem egyáltalán nem erről van szó, hanem egy másodlagos piaca is ezeknek a másodlagos piaca ezeknek a komplex eszközöknek, mint például az értékpapírosított eszközöknek, egyszerűen ez egy illúzió. A likviditás így eh, tűnt el egy eh, csapásra a válság során is, tehát hogyha a trunchingot lehetővé tesszük, megengedjük, akkor a befektetők a due diligence-nek nem tudnak saját maguk eleget tenni, pedig hát ezt szeretnénk elsősorban, hogy valóban hosszú távú befektetőként kerül körültekintéssel járjanak el a befektetők, hogy megveszik a tripláb besorolású értékpapírcsomagot, és aztán nem működik, pár adnak is túl rajta, de egész egyszerűen a kilépés lehetősége túlságosan kicsi, ez egy kicsike ajtó, nem egy szép nagy kapu. Ami a német képviselő, nagybesült német képviselő urat illeti, aki azt mondta, hogy a hittel eh, kínálat eh, hm, van baj, vagy nem csak ezzel van baj, hát valóban a fogyasztói kereslet is jelentősen csökkent. Az ET papírosítás, vagy a tőkepiaci unió, vagy hagyományos banki eh, szolgáltatásokat vizsgáljuk, Németországban például a német banki ágazat hagyományosan Volksbanken vagy Sparkassen formájában az emberekhez közel álló takarék szövetkezetek eh, látják el az európai országokhoz hasonló módon a KKV-kat hitelekkel, eh, a híres Mittelstand, tehát az európai banki modell, a finanszírozás, banki a KKV-k, tehát hogyha újra beindul majd egyszer a gazdasági növekedés, akkor meg lesz a hagyományos KKV piacok ezeknek a hitelintézeteknek. A pénzügyi piacok sokkal kevésbé stabilak, mint az úgynevezett proximity banking keretében, hiszen ha jó a jó híreket kapok, akkor vásárolok, hogyha rossz híreket kapok, akkor pedig eladok. Így alakul ki a szerű válság. Hosszú távú, a hitefelvevő hosszú távú hiteképességében nem vagyok érintett, vagy érdekelt. A too big to fail típusú intézmények esetében persze van megoldás, de a reálgazdaság és a kisebb bankok esetében egyáltalán nem. Amerika a legnagyobb ilyen tőkepiac, és ott a, nem működik ez a KKV finanszírozása, hiszen a hitelek értékpapírosítás már ott sem működik, hogyan működhetne Európában ben csak reménykedhetünk, igazi wishful thinking, hiszen ennyi különböző nyelv mellett, ennyi különböző adórendszer mellett, különböző csőtörvények, csőszabályok mellett a, a, a, a spanyol, görög, finn KKV-k hiteleinek értékpapírosítása szerintem ettől mi nagyon messze állunk. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Most akkor a második anál következik, hogy az érték papírosítás fellendítheti -e az európai piacokat. Üdvözlöm a felszólalóinkat. Elsőként Farkas Ádám urat, aki az Európai Bankfelügyelet igazgatója. Um, thank you, uh, thank you, Chair, for, for the floor. Uh... Persze van. Köszönöm, elnök úr, Eh, hogy lehetőséget kaptam. Tisztelt képviselők, itt az Econ szakbizottságban az Európai Bankfelügyelet eh, eh, nevében köszönöm azt, hogy meghívtak és részt vettek ezen a meghallgatáson. Az értékpapírosításon ez egy nagyon fontos téma a pénzügyi rendszer szempontjából. Az én megjegyzéseim arról szólnak majd, hogy megpróbáljuk a bizalmat helyreállítani. Nos, az értékpapírosítás az a globális és az európai szabályozó hatóságoknak is a figyelmének a középpontjában van, eh, és eh, a célja az EU-nak az, hogy a pénzügyi, a tőkepiacot eh, fellendítse. Örülök annak, hogy az európai és a globális javaslatok a bázeli kontextusban alapvetően építenek az EBA ajánlásaira, amelyeket 2015. júliusában hoztuk nyilvánosságra. Valójában az STS, az egyszerű átlátható egységesített értékpapírosítási keret az egyike azon kevés dossziéknak, amelyet EU szinten találtak ki, és amelyek inspirálták a bázeli, illetve az IOSCO folyamatokat, és annak is örülünk, hogy az EBA tanácsai, a pillérei lesznek az új európai és nemzetközi javaslatoknak. Üdvözöljük tehát ezeket az Európai Uniós jogalkotási javaslatokat, amelyek most tárgyát képezik a különböző tárgyalásoknak az Európai Parlamentben, és úgy gondoljuk, hogy átfogó, prudenciálisan helyes és jól struktúrált javaslatról van szó. Kifejezetten három értékére mutatnék rá a javaslatnak. Az első az az, hogy eh, definiálják az új STS eszközosztályt, és meghatározzák azt azzal a céllal, hogy csökkentsék az értékpapírosítás fő kockázatait, amelyek ténylegesen léteznek, mert ezt láttuk a vás, válság során. Erről van tehát szó ebben a jogszabálytervezetben. A másik dolog az az, hogy növelik a banktőke követelményeknek a kockázatérzékenységét, és az estés tranzakcióknál pedig elismerik az alacsonyabb kockázatosságot. A harmadik pedig növelik a rendelet egységességét, koherenciáját, és megteremtik a az ágazatokon átnyúló értékpapírosítás, jól működő értékpapírosításnak. Az értékpapírosítás fontos téma az EBA számára, mert itt leginkább egy banki termékről van szó, és erről már volt itt szó. A bankok játszák a főszerepet az értékpapírosításban, ők azok, akik kezdeményezik ezt a folyamatot, és más befektetők mellett valójában be is fektetnek ezekbe a termékekbe. Ezen túlmenően az értékpapírosítás fontos csatornája annak, hogy sokszínűsébbé tegyék a, sokszínűbbé tegyék a e, finanszírozási forrásaikat a bankok, és terítsék a e, hitelkockázatot el a bankszektorról a más e, szereplők irányába. Emellett egy egy kockázatérzékenye prudenciális megközelítés is megjelenik itt. E Az EBA vezető európai szabályozó hatóság ebben a témában és komoly szakértelemmel rendelkezik a tradicionális struktúrák, illetve a szintetikus keretek vonatkozásában is. Kiadtunk egy sorjelentést ebben a témában, 2015 nyarán például az STS értékpapírosításról, ahol meghatároztuk, hogy milyen a magas minőségű vagy jó minőségű értékpapírosítás, illetve kialakítottuk a preferenciális, prudenciális kezelésnek a keretét. Emellett egy szintetikus értékpapírosításról szóló jelentést is kiadtunk 2015 2015-ben, amely alapvető dolgokat határoz meg, és elemzi a javaslatot, amely tartalmaz bizonyos preferenciális, potenciális megközelítéseket, és emellett egy jelentést és felügyeleti legjobb gyakorlatokat adtunk ki a kockázat megtartással és a közététellel kapcsolatban. Ezen kívül 2014. decemberében egy jelentést adtunk ki az értékpapírosítási kockázat megtartással kapcsolatban. A technikai szakértelmünkre is tekintettel úgy gondoljuk, hogy szakpolitikai támogatást tudunk nyújtani az EU értékpapírosítási keret kialakításában a jogalkotási folyamatban, és ezt a jövő jövőben is szívesen tesszük. Figyelemmel kísértük az Európai Parlamentben folyó munkát az értékpapírosítással kapcsolatban, és nagy érdeklődéssel olvastuk a raportőrnek a múlt héten közzétett jelentését, és itt most néhány konkrét felvetésre is reagálnék, és alapvetően három dolgot szeretnék elmondani. Először is, ami a az STS kritériumoknak való megfelelést illeti, itt egyetértünk azzal az általános megközelítéssel, hogy a felelősség maradjon a kezdeményezőknél és a befektetőknél alapvetően, és úgy gondoljuk, hogy mindez fontos a keret működése szempontjából. Úgy gondoljuk, hogy az EBA jó szerepet játszhat abban, hogy a szabályok betartását e, e, elérjük, és e, útmutatást is tud adni a szabályok értelmezésével kapcsolatban. A másik dolog, ami a szintetikus értékpapírosítást illeti, támogatjuk azt, hogy az EBA kapjon egy mandátumot arra, hogy egy ilyen jelentést elkészítsen. Ez egy olyan felhatalmazás, amely a jövőre vonatkozna, mert úgy gondoljuk, hogy ezt nagy gondossággal kell megtenni. Emellett annak is örülünk, hogy a technikai javaslataink, amelyek bizonyos konkrét szintetikus értékpapírosítással kapcsolatos preferenciális eh, bánásmódról szólnak, ezeket eh, a jelentésben viszont láttuk, ennek örülünk, és eh, különösen azt, hogy kiterjesztik a preferenciális bánásmódot bizonyos tranzakcióknál, ahol a magánbefektető hitelvédelmet nyújtanak készpénz formájában. Remélhetőleg több időt kapunk arra, hogy kialakítsuk ezt a háttérmunkát. Third, concern... Harmadik, ami pedig a kockázat megtartást illeti, megint csak örülünk annak, hogy az EBA e ajánlásainak nagy részét, ahogy ez a technikai anyagunkban 2014. december óta szerepel, ezt a raportőr átvette, ahogy a kockázat megtartási százalék kalibrálásánál is örömmel láttuk, hogy az 5 százalékot megtartották. Ez ugyanis alkalmas arra, hogy az értékpapírosítás kibocsitójának és a befektetőnek az érdekeit összhangba hozza, Increasing the level of risk retention should be... A e, kockázat megtartás e, szintjének megnövelése e, az óvatosan kezelendő. Market on the other hand. I would also like to mention the conclusions of a SEPS Emellett szeretnék utalni egy SEPS tanulmány konklúzióira 2009-ből, amely szerint nincsen bizonyíték arra, hogy ha 5%-ról növelnénk bármilyen más szintre a kockázat megtartási szintet, akkor az ténylegesen befolyásolná az értek egybeesést, illetve hogy az nőne. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a javaslat megfelelő egyensúlyt teremt a prudenciális célkitűzések egyfelől, másfelől pedig a nem várt körül, következmények elkerülése másfelől között. Köszönöm még egyszer ezt a lehetőséget, hogy elismertethettem önöknek, önökkel az EBA nézeteit, és a jövőben is készen állunk arra, hogy támogassuk az EU intézményeket, és természetesen szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Következő felszólalunk Steve Gandy, aki a Global Banking and Markets cég főigazgatója. Köszönöm, hogy megszólalhatok ebben a nagyon európai reálgazdaság szempontjából fontos témában. Mi az egyik legnagyobb kibocsátók vagyunk, és az európai értékpapírosítás fő szereplői. Sok ö, lányvállalatunkon keresztül Legalább 13 európai országban nagy tömegben adtunk ki értékpapírokat, fogyasztói hiteleket, lakáshiteleket, projekthiteleket és hitelkártyákat amelyek egyértelmű haszonnal jártak a társadalom és a gazdaság szempontjából. Mivel számunkra az értékpapírosítás nagyon fontos stratégiai szempont, ezért, ahogy önök is talán tudják, minket is ugyanúgy felháborított a visszaérés ezzel az eszközzel, amely végül is a pénzügyi válságban torkollott, és amely stigmát írt a homlokára minden ilyen kibocsátónak. Tehát egyetértünk azzal, hogy az európai értékpapírosítás jól működött és méltatlanul vált áldozatává néhány harácsoló cég alásó működésének. Az értékpapírosítás az európai bankok egyik fő eszköze arra, hogy diversifikálja a finanszírozási forrásokat, a betétek fenntartásával és a tőkében való részvétel a cégeknél. Nyilván a kockázatok átruházásával további források szabadulnak föl a, a lakossági hitelezéshez, és ezért szükséges és egyedi a értékpapírosítás, mint eszköz, olyan szempontból, hogy bizonyos kockázatokat intézményi beruhá, befektetőkkel tudunk megosztani, és így több hitel tudunk a ügyfeleinknek mm, bocsátani, rendelkezésére bocsátani. A bankok hagyományos trúszél és szintetikus értékpapírokkal is operálnak, attól függően, hogy a befektetőknek mik a preferenciáik, és úgy gondoljuk, hogy ezek legitim eszközök és módszerek az értékpapírosításon belül, és általuk a reálgazdaság finanszírozása javulhat. A befektetők azt mondják, hogy ők örülnek az értékpapírosításnak, mert általuk reálgazdasági eszközökhöz juttak, anélkül, hogy drága infrastruktúrás beruházásokat kéne tenniük ezen eszközök kezelése érdekében, és olyan befektetési termékeket tudnak létrehozni, amely a kockázatokat összefogja. A Santander és más aktív kibocsátók ezért nagyon fontosnak látják szerepüket abban, hogy visszaállítsuk az európai értékpapírosításba vetett bizalmat és a reálgazdasággal gazdasággal való kapcsolatát, hogy a bankok a szerepüknek meg tudjanak felelni, hiszen a fel, szerepük az, hogy a gazdasági növekedést szolgálják és a, a tőkepiacot bővítsék mi abban is részt veszünk, hogy kiválósági normákat eh, alkotunk, a bevált piaci gyakorlatokat terjesztjük, büszkék vagyunk arra, hogy megkaptuk az első PCS minősítést, és ezt a minősítést aktívan használjuk arra, hogy a befektetőinknek eh, garanciát adjunk arra vonatkozóan, hogy amiket vesznek, azok valódi értékek. És szorosan együttműködünk az AFME-vel, az IBR-rel, az EFR-rel, e adat, közös európai adatbankot hoztunk létre, amely a, a befektetők dolgát más szempontból is könnyíti, mert azt szeretnénk, hogy mindenki tudja, hogy mibe vásárol be. Más ipari szereplőkkel közösen szabályozási tevékenységet is végzünk, illetve részt veszünk ebben, és üdvözöljük azokat az elképzeléseket, amelyek a múlt visszaéléseit küszöbölik, és ilyennek látjuk az STS projektet is. Nagyon örülünk annak, hogy együttműködhetünk, ahogy már mondtam, az AFME-vel, az EBR-rel, az FR-rel, e az IDF-rel és az EFA-ral, és másokkal, és szívesen veszük azokat a konstruktív megjegyzéseket, amelyek az STS kialakítására vonatkoznak, és azt még jobbá teszik arra szeretném önöket ösztönözni, hogy vegyék figyelembe az olyan kibocsátók véleményét, mint, a, a, mint mi vagyunk, hogy a végleges STS és CRR csomag ne büntessen sok európai bankot és más szereplőket, akik egyébként elkötelezett amellett, hogy a értékpapírosítás biztonságos és legitim legyen. Nagyon sokféle értelmezés lehetséges, de a túlzottan szigorú elvárások megfojthatják ezt az egyébként a reálgazdaság szempontjából nagyon hasznos eszközt. Várom kérdéseiket. Köszönöm szépen. Következő felszólalunk Meissner úr, a Baden-Württembergi Landesbank képviselője. Köszönöm elnök úr, tisztelt képviselők! Hogyha nem bánják, akkor megragadám ezt a lehető, lehetőséget, hogy felvázoljam, hogy a javasolt értékpapírkibocsátásra vonatkozó keret mi hatással lenne az ABCP használatára. Az ABCP megoldást ma a reálgazdaság finanszírozására használják, hiszen ez a program tulajdonképpen újra finanszírozza a követelés púlok rövid lejáratú papírok általi finanszírozását. Ezek főként vevőkövetelések, amelyek a a mindennap üzletmeneten kívüliek, vagy olyan leasing követelések, amelyek nagy cégek pénzügyi lányvállalatai keresztül finanszírozzák az áruk eladását, legyen ez gép, jármű, vagy bármiféle termék vagy szolgáltatás. Sok esetben a ezen tranzakciókban KKV-k érintetek, éppen ezért a ezek az EBCP programok nagyon fontos eszközei annak, hogy a, való, a reálgazdaság direkt finanszírozása megvalósuljon. Ahogy láthatják az első dián, ez a Multiseller ABCP, ez egy tipikus európai eszköze annak, amelyet európai szponzorok hoznak létre, annak érdekében, hogy európai cégeket finanszírozzanak. Az európai programokban szereplő eszközök 80%-a az európai reálgazdaságot tükrözik egy ABCV program szponzora igazgatja ezt a programot, és ami még fontosabb, a befektető minden kockázatát lefedi. Ezért hívjuk ezt fully supported, teljesen támogatott programnak. Hogy STS vagy sem egy ilyen ABCP tranzakció, jelentős kiadása van arra, hogy mik a tőkekövetelmények, ami meghatározza a reálgazdaság finanszírozási költségeit is. A második dián láthatják azt is, már ha el tudják olvasni az apró betűt, hogy ez, ezek a ezek a tipikus leasingkövetelés tranzakciók alapvetően 8%-ról akár 45%-ra is növekedhet a kockázat, hogyha nem STS típusúak. Hogyha STS típusúak, akkor a kockázat súlyozás is meg háromszorozhat a 30%-ra. Ugyanez igaz egyébként a vevőkövetelésekre. Itt a kockázat súlyozás 20-ról 60%-ra nő, az e- nem STS típusú, és csak időzőjelben csak 40%-ra az STS típusú tranzakciók esetében. Egy másik problémát az, hogy a jelentés tervezet a CRR módosítására vonatkozóan nem teszi lehetővé az ERBA, azaz a külső minősítésken alapuló módszer használatát, ehhez egy egységesített megközelítést kell alkalmazni. Majdnem minden európai ABCP szponzor esetében ez azt jelenteni, hogy a meglévő módszertan, a belső minősítéken alapuló módszer már nem hasz, lehet, került használatra. Az előzetes számítások azt mutatják, hogy az egységesített megközelítés jelentősen magasabb a kockázat súlyozással és jóval magasabb rágazdasági finanszírozási költségekkel jár. Ahhoz, hogy megbízható, alapos, stabil ABCP finanszírozási eszköz fennmaradjon a rágazdaság érdekében, az STS definíció meghatározásnak egyértelműnek is jónak lennie. Hogyha a likviditási facilitások az átlag az ABCP tranzakció esetében nem sts típusok lennének, akkor egész egyszerűen megszűnne maga ez a piac. Ahhoz, hogy a leasing piacra kifejtett negatív hatásokat elkerüljük, hiszen ezeket elsősorban a KKV-k használják, ezen túlmenően tartózkodni kell attól, hogy túlzottan szűken határozzuk meg a mögöttes eszközök lejáratát hiszen ezen megszorítások persze tudjuk, hogy azt próbálják elkerülni, hogy az eszközök és az AVCP közötti lejárati különbségek ne jelenjenek meg. Ugyanakkor szeretnék rámutatni, hogy a szponzor teljes likviditási támogatása miatt a befektetőket ilyen különbségek ellen már védettek így tehát, elnök úr, tisztelt képviselők következésképpen ahhoz, hogy az SMX számára egy megfelelő finanszírozási forrást jussunk, az STS rendeletnek valóban a reálgazdaság igényeit kell szem előtt tartani. Az európai, a, az Európai Bank szervezet éppen ezért erre vonatkozóan tett világos javaslatokat. Szeretnénk ezeket a parlamenttel alaposan és részletesen is megbeszélni. Thank you very much. Uh, and you highlighted the point of... Köszönjük. Ez fontos lesz majd, amikor jobban meg akarjuk érteni a különbségeket a tanács álláspontja, illetve a parlamenti megközelítés között. A következő hozzászólónk az Ian Bell, aki a PCS titkárság vezetője, Prime Collateral Securities cégnél. Köszönöm önnek is és a bizottságnak is, hogy meghívtak. Amikor egy független nem profit szervezetként létrehoztunk, akkor az volt a feladatunk, hogy válaszoljunk arra a kérdésre, hogy van-e olyan, hogy biztonságos értékpapírosítás, és ha igen, akkor milyen az. Úgy tűnik, hogy a kérdés most is olyan fontos, mint régebben volt. Az intellektuális utazás ott kezdődött, ahol kezdődnie is kell, nevezetesen azzal, hogy megvizsgáljuk, hogy miért következett be a 2007-2008-as válság, és miért volt a az értékpapírosításnak olyan destruktív szerepe. Az amerikai subprime-ok, -ok, illetve a CDO-k ezt a, ezt a válságot csak növelték. A kérdés az, hogy miért voltak ennyire veszélyesek, károsak ezek a termékek. Maga az értékpapírosítás volt hibás, vagy maguk az eszközök, amelyeket értékpapírosítottak. Hogyan következhetett ez be, és mit lehet tenni, hogy soha többé ne forduljon ez elé? A a kudarcos értékpapírosításoknak a részletes elemzése, illetve a jól működő értékpapírosításoknak az elemzése, ilyen volt az európai, az ausztrál és a japán, azt mutatják, hogy maga az értékpapírosítás az nem önmagában rossz. Az európai gyakorlat azt mutatja, hogy lehet biztonságosan értékpapírosítani. A mi elemzésünk, amelyeket egyébként figyelembe vett az EBA is a saját munkájánál, azt mutatják, mutatják, hogy eh, vannak eh, olyan eh, tételek, amelyek hozzájárultak a kudarchoz. Négy nagy hibáról van szó. Az egyik a keletkeztes vagy szétosztás modell, amely a bankokat arra ösztönzi, hogy egyre rosszabb és rosszabb hiteleket csomagoljanak be, mert saját tétjük már nem maradt, illetve van visszaélés a matematikai hitelmodellekkel, hitelezési modellekkel, aztán a piaci újrafinanszírozásra való hagyatkozás. Itt a itt azt gondolták a befektetők, hogy valójában hitelkockázatot viselnek, de igazándiból piac likviditási kockázatot viseltek. A másik pedig az átláthatóság hiánya. Rendkívül bonyolultak voltak a az értékpapírosított eh, termékek, ezeket nem lehetett eh, megérteni. Tehát a kérdés, amit ennek a bizottságnak is meg kell vizsgálni az elkövetkezendő hónapokban, az az, hogy a jelenlegi STS javaslatok levonják-e megfelelő következtetéseket a korábbi kudarcokból, és mi úgy gondoljuk, hogy vannak bizonyos elemek a javaslatokban, amelyek a négy említett problémát valamilyen módon kezelik, és ugye a négy problémát azóta általánosan elfogadják, mint a probléma okait ez, azt jelenti, ez jelenti azt, hogy a javaslat újra felélesztheti-e az európai piacot. Itt van egy kis szkepticizmus bennünk, mert itt olyan piaci mechanizmusokra van szükség, amelyek lehetővé teszik a befektetők számára, hogy biztonsággal befektessenek, és ezeket nem látjuk még teljes mértékben. Itt látjuk azt, hogy a raportőr továbbra is azt akarja, illetve azt akarja, hogy a befektetők a kellő gondossággal járjanak el, és őnekik kelljen megérteni, felelősségük legyen megérteni a terméket, amit vesznek, illetve azt is észrevételezzük, hogy a kibocsátók teljes felelősséget kell, hogy viseljenek a közétett tényekért. Azt is látjuk azonban, hogy a befektetők igénylik azt, hogy segítséget kapjanak, egyfajta mechanizmus, tanúsítási mechanizmus, amely segíti őket a megfelelési folyamatban, ez eltér a kockázatelemzési folyamattól. Valami olyasmire gondolunk, mint amit az auditorok, illetve az összevont adat adattárolás szolgáltatók a MIFID-ben nyújtanak, a MIFID keretében nyújtanak eh, az elemzési folyamathoz. Eh, emellett támogatjuk az egységes európai értelmezési pont létrehozatalát, a raportőr erre is tesz egy javaslatot, és eh, egyfajta adat bázis létrehozását, ahol a befektetők megtalálhatják a szükséges adatokat. Amennyiben ezekkel a felvetésekkel kapcsolatban, vagy bármi mással kapcsolatban van kérdésük, szívesen válaszolok. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig Daniela Gábornak adok szót, aki a West of England, Bristol, West of England Egyetemnek a tanársegédje. If I can press the button, yes. Thank you. Every... Uh, Ezt kell megnyomni? Köszönöm az Európai Parlamentnek a meghívást. Arra kértek, hogy mondjam meg, hogy az SDS fellendítheti az európai piacokat. Két dolgot szeretnék e kapcsán elmondani. Ha állami beavatkozással akarjuk fellendíteni a piacokat, akkor ebből milyen előnyök származnak, ha származnak. A kínálati oldalon sokan azt mondják, hogy ezáltal a finanszírozás nőne és a növekedés. De más felmérések szerint a KKV-knak fő baja kevésbé a finanszírozás, mint a, a piac. A KKV-k jobban működnek azokban az országokban, ahol sok apró bank van, szövetkezet, és a KKV-knak nem ez a fő szempontjuk, hanem inkább a banktípustól függ az, hogy hogy milyenek a finanszírozási problémáik. Az EU értékpapírosítási piacán azok, akik például tartós cikkeket akarnak, vagy lakást vásárolni, és hitelre szorulnak, akkor ezek a hitelezések makroökonomiai szempontból nem biztos, hogy mindig jók, mert néha buborékokat fújnak nagyobbra. Hosszú időbe telt még az európai értékpapírosítási piac létrejött, nagyon sok korlátja van a határokon túlnyúló hitelezésnek, és egy német vagy egy görög KKV hitel teljesen más, még ha ugyanazt az eszközt használja is. És ez átvisz arra, amit a előttem szóló is már említett. Lehet, hogy végül is mindegy, hogy az SZDSZ a nemzeti értékpapíros piacokat fellendíti-e, mert nem ez a lényeg, hanem az, hogy a határokon átnyúló értékpapírkereskedelem működik-e. És ezért az, a CMU zöld könyv és a Bank of England és a LKB közös kiadványa erről azt mondják, hogy nő az intézményi igény az SDS folyamat termékei iránt, például a nyugdíjalapok, a befektetői cégek szempontjából a rövid távú befektetések és a stratégiák megfogalmazásának hatékonysága szempontjából. Jobb lenne egy jó értékpapírpiac. A gazdasági elmélet és a válság tanulságai különbözők. Az intézményi befektetők számára nagyon fontos, hogy az SZDSZ folyamat olyan értékpapírokat generáljon, amelyek likvid piacokat eredményeznek. Az AFME például Ugye, amióta a bizottság az zöldkönyvet kiadta, ezt felmérte. És az ár ingadozás magasabb a likvid piacokon, és az intézményi befektetők mérlegében ez jobban megjelenik, mert az, ezeket az eszközöket piaci értéken kell számolniuk. Ez mutatja is, hogy az elszámolási szabályok az európai 2007 és 8 között működött ez értékpapírosítás jobban megfelelt a piaci szabályoknak. A Bank of England szempontjából mi megpróbáltunk ösztönzőket megfogalmazni arra, hogy jó időkben vásároljunk és rossz időkben eladjunk. A likviditás azonban akkor szokott megszűnni, amikor legnagyobb szükség lenne rá. A piaci likviditás egy nagyon nehezen megfogható fogalom, az USA kötvénypiaca, amely a leglikvidebb, leglikvidebb, és még ha ez is bele botlik ebbe, akkor nem biztos, hogy az STS címkével mi megoldjuk ezt a problémát. Ha a likviditás megáll, akkor ennek nagyon nagy veszélyei vannak az eszközök értékpapírosítása szempontjából. Az Európai Parlamentnek most egy nagyon szakmai döntést kell, hogy hozzon, de a politika egyszerű. Ha meghatározzák az STS kritériumait, akkor egyben azt szavazzák meg, hogy milyen biztonsági hálót borítunk az európai hitelezésre, és a társadalmi árát árazzák be annak, hogyha cégek vagy bankok bebuknak, és a központi bank felelősségét is egyben meghatározzák országonként. Hogy hogyan értelmezzük az STS-t, és mennyire szélesen definiáljuk, annál szélesebb ez a védőháló. Tehát kevesebb az értek összefonódás, hogyha szélesen definiáljuk és jól előre felmérjük, hogy a szereplőknek mik az érdekei. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseiket. Thank you very much. Uh... Köszönjük szépen. Újabb érdekfeszítő előadásokat hallhattunk. Elsőként megszokott módon Pablo Zalba fogja feltenni a kérdését. Going to intervene on behalf of my colleague Odmar Karax. Köszönöm, elnök úr. A szértékpapírosítás nagyon fontos lehet arra, hogy új életet lehelyünk a reálgazdaságba és a pénzpiacban is. Perform very well during the crisis. Az európai piac egyébként sokkal jobban teljesített, mint az amerikai piac eh, ezügyben, tehát úgy érezzük, hogy eh, alapvetően ez eh, az európai piac mellett szól. Ugyanakkor a célunk most ezzel a szabályozással az, hogy a, ebbe a pénzügyi eszközbe fe, vetett bizalmat megerősítsük. Úgy érezzük, hogy Fontos, hogy a befektetők érdeklődését újra felkeltsük az ilyen típusú eszközök, az eszközfedezet mellett értékpapír kibocsátás eh, mellett. az eszköz, mások nemében befektetők, eh, az eszközökkel gazdálkodók szempontjából is nagyon fontosnak érezzük eh, ezt egyértelmű meghatározásokra van szükség, és valamit tennünk kell annak érdekében, hogy ezzel a rendszerrel ne lehessen visszaélni. Ugyanakkor nagyon komoly veszélyeket is rejt, akik sokak számára jelenleg ez nem vállalható. Fontos, hogy eh, nem kívánt következményeket eh, elkerüljük, hiszen eh, nagyon könnyen döntéseink fordítva sülhetnek el. A harmadik fél általi tanúsításra vonatkozó javaslathoz az kell, hogy minden szükséges információ rendelkezésre álljon. Ez alapvetően egy arányosabb szankciórendszerrel kombinálva biztosíthatja a kellő védelmet, hogyha igen, akkor e, ez a szankciórendszer hogyan nézne ki? A jelenlegi szabályok szerint csak a MIFID e, engedélye rendelkező intézetek, pénzintézetek vehetnek részt az ilyen kibocsátásokban szponzorként hogyan lehetne más európai cégeket sebe bevonni, gondolok itt például a UCITS engedélyen rendelkezők, az ABPC programok megmutatták a, a létjogosultságukat Európában. Pozitív jelnek tekintjük azt, hogy az Európai Bizottság a javaslatuk, javaslatába bevonta ezeket. Their view on this issue will lead to an exclusion of assets with longer maturity. A hosszabb lejáratú eszközök kizárása úgy érezzük, hogy a jelenlegi javaslatban a reálgazdaságra kifejtett pozitív hatás ellen hat. Önök szerint a kockázatokat lehet így valahogy ellensúlyozni? Illetve szeretném megkérdezni, mi az önök véleménye eh, az ért az eszközfedezet mellett értékpapír kibocsátás több célt is szolgálhat. A kockázat csökkentés például, hogyan látják ezt a kérdést? Köszönöm. Thank you. Köszönjük. Juan Fernández. Köszönöm szépen, elnök úr a lehetőséget. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki elfogadta meghívásunkat, és megosztotta velünk valóban érdekes szakmai észrevételeit. Hallhattuk, hogy az Európai Unióban milyen problémákkal kell szembenéznünk, és hogy a hitelhez milyen nehéz a KKV-k eh, hozzáférése, de nem még nagyobb problémátuk az az, hogy nincs elég, egész egyszerűen nincs eh, elég ügyfelük. A hagyományos banki szolgáltatások eh, és banki finanszírozás továbbra is fontosságú szerepet játszik majd az európai gazdaság finanszírozásában. Ugyanakkor úgy érezzük, hogy a monetáris politika megfelelő alakítása sokat segíthet, ezért úgy érezzük, hogy ez a csomag is lehetővé teszi majd, hogy bővítsük a finanszírozási kínálatot akkor, amikor a kereslet is nő. Hallhattuk a szakértőinket, hogy mik a legfontosabb elemei ennek a csomagnak. Alapvetően lenne egy-két konkrét kérdésem önökhöz. Kíváncsi lennék a konkrétumokra. Egy javaslat szerepel, potánk jelentésében egy befektetői adatbázis létrehozására ezzel kapcsolatban mi a véleményük, hogyan javítaná ez vajon az átlát hatóságot? A kockázat megtartás ügyében most is és az előző ö, részben is akár 20%-ra is szeretnénk ezt növelni, miközben mások azt gondolják, hogy pont fordítva ezt csökkenteni kell. Tema totalmente, totalmente transparente. Azt hiszem, hogy teljesen átlátható rendszerre van szükségük. Az előző panel megbeszélés során nagyon érdekes dolgokat hallottunk ezzel kapcsolatban. Az ügyben, hogy a tőkekövetelmények kiszámítása tekintetében mi a pontos módszer hierarchia a szabályozói keretbe hogyan vonjuk be a hitelminősítő intézeteket, ha egyáltalán ezt megtesszük. Ezzel kapcsolatban önök hogyan vélekednek? Szeretném, hogyha mindannyian beszélnek erről. Thank you. Uh, Bert Luke. Bent Luke. Guten Tag, ich werde auf Deutsch. Németül szeretnék beszélni. Alapvetően az STS javaslatot mi támogatjuk, és úgy gondoljuk, hogy ez egy jó útja lehet az értékpapírosítás új módjának, de nem csak az a lényeg, hogy az STS-t magát sikerül létrehoznunk, hanem azt, hogy sikerül megteremteni az egyensúlyt a tőke, a saját tőke követelmények és az STS között. Ha állampapírokat 0%-on értékpapírosítanak és más papírokat meg nagy százalékosan, akkor ez felborítja az egyensúlyát ennek a piacnak, és ezt nem tudja helyrehozni semmi. Ezért az a kérdés, hogy hogyan lehetne az értékpapírpiacot úgy erősíteni, hogy az állami papíroknak a százalékást is kicsit felturbózzuk. Második kérdésem, hogy hogyan hat, hat az sts en belüli kedvezmények igénybevétele a tőkekövetelmények vonatkozásában azon értékpapírokra, amelyek nem kapnak ilyen ö, támogatást. Például a nem teljesítő hitelek esetében ezt a piacot mi fogja kiegyensúlyozni, vagy pedig lehet, hogy ez további egyensúlytalanságokat szül, pont olyanokat, amelyeket meg akartunk szüntetni. Nem látnak ebben valamilyen veszélyt, és mit kívánnak ezzel szemben tenni, hogyha ez valós veszély? Thank you. Köszönöm szépen. Michael Tajernek adok szót. Köszönöm, elnök úr. Mi az ELDE részéről is támogatjuk az STS javaslatát a bizottságnak, és köszönjük az elnök nek, hogy ilyen komoly előadókat hívott ma meg. Ugyanakkor aggaszt minket a kereskedelmi papírokra vonatkozó néhány kijelentés, és bőven van bennünk kérdés. A komerciális papírokra vonatkozóan az a véleményünk, hogy az értékpapírosítás lehetőségeinek erősítése mellett arra is szükség lenne, hogy sokkal intenzívebb legyen a jogalkotás tagállami szinten is, és az irisznek való megfelelés. Az STS eh, komerciális papírjaival kapcsolatban Meissner úrhoz lenne kérdésem. Nem aggasztja-e, hogy ez az EBCP eh, eszköz a jövőben megszűnhet, mert túl drága, és ahogy öntől hallottuk, ugye a belső értékelés és a külső értékelése közötti egyensúlytalanság lehet ennek a hátterében. Ez konkrétabban hogyan értette? Illetve az a kérdésem még, hogy az eredeti hitelezők és kibocsátókra vonatkozó szabályozás vonatkozásában nem lát a kockázatot arra, hogy az ACBP-k megint csak esetleg megszűnnek. Szerintem a bizottságnak, az Európai Bizottságnak nem lehet a célja az, hogy ezeket a fontos eszközöket teljesen alása megszüntesse, hiszen a reálgazdaságnak sem érteke ez, és ezért a bizottságtól is kérdezem, hogy az ACBP-nek milyen szerepet szánnak a jövőben, és önök szerint milyen hatásuk a reálgazdaságra Európában, különösen akkor, hogyha például az autó vagy gépvásárlások esetén sem lehet már értékpapírba átvinni az eszközt. Ez úgy érezzük, hogy a reálgazdaság fejlődésének hatalmas gátja lehet, és ez nyilván nem lehet az érdek. Thank you, Miguel Viegas. Então, <clears throat> muito rapidamente, uma vez estamos em cima da hora. Köszönöm, akkor most gyorsan elmondom, hogy mit akarok kérdezni, mert látom, hogy rosszul állunk az időben. Na most ezek a pénzügyi termékek okozták a válságot, ami elég egyértelmű ma. Hogyha most ezt a rendelettervezetet megnézzük, akkor én nem úgy gondolom, hogy ezek a termékek egyszerűek vagy átláthatóak lennének bár győzködnek engem az ellenkezőjéről. Valójában ez maga a vita azt mutatja, hogy mennyire átláthatatlan és bonyolult ez az egész folyamat. Nagyon komoly kétségeink vannak a pénzügyi rendszer felügyeletével kapcsolatban, úgy általában, és történelmi okaink vannak arra, hogy ilyen kétségeink legyenek. Aggód aggódunk, eh, amiatt, hogy milyen módon próbálják egyszerűsíteni ezeket a termékeket. Ráadásul azt sem magyarázták el nekem, hogy ez hogyan segíteni a KKV-kat, vagy miért kellene azt hinnünk, hogy segíti. A kölcsönöket ugyanis, vagy a hiteleket ugyanis eh, később értékpapírosíthatják. Ez igaz lehet mondjuk a kölcsönökre, eh, egyéb dolgokra is. A kérdésem az, hogy mi lesz a következménye annak, hogy ha ilyen termékek elkészülnek, illetve ha ezt nem tennénk lehetővé az értékpapírosítást, akkor persze maradna a mérlegben a hitel. Ugye azt hiszem, hogy ez a fő célja a hitel az értékpapírosításnak, de azon túlmenően, hogy ezeket ki lehetne söpörni, e, vagy ezzel ki lehetne söpörni a hiteleket a mérlegből. E, mi az igazi oka az értékpapírosításnak? Köszönöm, Molly Scott Kétó. Köszönöm, és különösen üdvözlöm a bristoli vendéget, a bristoli eh, professzorasszonyt. Én is ezt a régiót képviselem. Ahogy az előző felszólal is mondta, ugye valójában itt arra törekszünk, hogy eh, a bankok számára további hitelezést tegyük lehetővé azzal, hogy a kockázataikat csökkentjük, de mi van akkor, hogyha ezek a kockázatok egész egyszerűen csak átvándorolnak egy másik bank mérlegébe, mert alapvetően ugye a válságot az okozta, hogy ezek egymásra terhelték a saját kockázatukat, és többszörösen összefonódtak a bankok hogy milyen módon próbálják korlátozni azt, hogy a bankok legyenek igazándiból a fő befektetők is, nem pedig csak a kibocsátók. Aztán a második kérdés is csatlakozik vagy kapcsolódik ehhez. Ki bocsáthat ki ilyen, ilyen értékpapírosított eszközöket, illetve termékeket, illetve ki az, aki tanúsítja majd ezeket. Itt én a speciális értékpapírosítási ház ötletét vetném fel, amely adott esetben egy speciális rendelet hatája alatt működhetne, és a termék előállításának minden fázisát lehetne szabályozni, és ezek lehetnének az egyetlen special purpose entity amelyektől ezt a terméket meg lehet venni. A másik pedig, ami a tanúsításra vonatkozik, itt arra kérdeznék rá, hogy önök melyik modellt részesítik előnyben a tanúsítás vonatkozásában. Magánágazati tanúsítás is szóba került, ugyanakkor láttuk az összeférhetetlenségi problémákat, az erkölcsi kockázat problémákat. Másfelől viszont a, ha, magán, ha, ha az állami szféra teszi ezt meg, akkor egy bizánci átláthatatlan rendszer alakulhat ki. Tessék, eh, Marco Valli a következő. Bernard... Nincs itt, Bernard Mono. Merci, monsieur le président. Euh, Köszönöm, eh, elnök úr. Biztos úr, aki már nincs itt. Nos, az értékpapírosítás több dolgot vet fel. Először is eh, az STS, illetve a CRR át felülvizsgálata, amely hozzájárul a tőkepiacok kialakulásához, az unió kialakulásához hogyan lehet a célunkat elérni. A finanszírozás sokszínűsítésére, illetve a növekedés beindítására van ez kitalálva. A, az unió az unió tőkepiacának nem feltétlenül erre van szükség. El akarjuk eh, kerülni a múltnak a hibáit, például az árazási mechanizmusokban, amelyek önmagukban is kockázatot termeltek. A tankjelentés kapcsán eh, önök ezt támogatnák, vagy nincs elég bizonyíték arra, hogy ez az 5%-os határ, eh, kockázat megtartási határ az megfelelő, illetve nem kellene a 20%-ban gondolkoznunk. Eh, úgy láttam, hogy bizonyos eh, céloknál vannak Or, je ne pense pas que de faire reposer l'appréciation des critères STS sur les entreprises émettrices, notamment... Euh... Ezt STS kritériumok vajon elégnek bizonyulnak-e majd ahhoz, hogy a kockázatokat csökkentsük, főként a bankok tekintetében, illetve az szerbi felülvizsgálata tekintetében, amennyiben módosítják ezt, nem hiszem, hogy eh, egyszerűs, eh, egyszerűbb lesz a rendszer, hiába beszélünk erről így. Sok eh, szakmabeli arról beszél, hogy ez egyáltalán nem biztosan fogja beindítani újra ezt a piacot. A reálgazdaság érdekében alapvetően a cégünk az, hogy a, a bankokat segítsük, de a, a, tehát az LKB a bankoknak, aztán a bankok pedig a reálgazdaságnak folyosítsanak hiteleket. Az angol száz finansz világból érkezett javaslat az ő lobby tevékenységnek köszönhetően van ez most előttünk az asztal. Köszönöm a vendégeinknek adom vissza a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel nagyon szorít bennünket az idő, első sorban a legfontosabb kérdésekre reagálnék. a kockázat megtartás ügyében ennél világosabban már nem is fogalmazhattam volna. Véleményünk az, hogy egy alacsonyabb szintű kalibráció bőven elég lenne, és pontosan eleget segíteni. A, B, P, C ügyben elég bonyolult összetett kérdés ez. Mi voltunk az elsők, akik az EBPC értékpapírosításra vonatkozó kritériumokat kidolgoztunk. Elég konzervatívan álltunk a kérdéshez, azt hiszem. A lejárat és egyéb kritérium tekintetében, de tudjuk, hogy ez a vita még nem zárult le sem Európában, sem a, világban. Ami egy másik érdekes jellemző az ABPC piac felélenkítésének ez a szponzorok kérdése, az ABPC piac szempontjából a likviditási támogatás nagyon fontos, és ráadásul a termék sikerének az egyik alapvető meghatározója ez. Így tehát ezt mindenképpen megfelelő mértékben kell figyelembe vennünk. Ami a harmadik fél általi ö, tanúsítást illeti, nos ez ügyben is igencsak óvatosak ö, lennénk, hiszen a harmadik fél általi ö, ö, tanúsításnak is megvannak a kockázatai. Egyrészt ez csökkenti a, a kibocsátó ö, arra ösztönözettségét, hogy megfelelően alkalmazza a kritériumokat, a, a jogszabály, illetve a szabályértelmezési problémákra nem ad megnyugtató megoldást, illetve választ. Éppen ezért ezügyben is hajlandóak lennénk szerepet játszani, és a potenciális összeférhetetlenség kérdése is felmerült egy harmadik fél általi rendszerre. Tehát, hogyha ezt a megoldást választanánk, akkor a potenciális összeférhetetlenségre mindenképpen valamilyen megoldást kellene találni. Ami a kritériumokat illeti, úgy érezzük, hogy a, a javaslatok jelenlegi formájukban viszonylag jól megtalálták azt az egyensúlyt, amely a, a kockázatok, a prudenciális szempontok, illetve a piac felemlítése között. Egyet értünk azokkal a kommentárokkal, mi szerint holisztikus megközelítésre lenne szükség, hiszen itt vannak például a fedett kötvények és más eszközök, ezen termékekre van igény, éppen ezért holisztikusabban kell a rendelkezésre álló struktúrákhoz közelíteni. Ennyit szerettem volna elmondani, hogy a kollégáimnak is hagyjak még időt. Thank you. Köszönöm. Gendi úr, a 20%-os visszatartási arányról vonatkozóan több kérdés volt. Állítólag ez egy nemzetközileg kialakított norma, igen. Ö, részt vettünk a létrehozásában. Nem tudok arról, hogy létezne olyan szakmai szabály vagy ö, tanulmány, amely az 5%-ra azt mondaná, hogy nem működött. Az európai értékpapírosításban ez kiválóan működött. Ha valami működik, akkor ne javítsuk meg, mert túl sok bajt generáltunk azzal, hogyha hozzányúlunk egy működő eszközhöz. A megtartási, kockázat megtartási arány automatikus vagy merev emelése nem függ össze pozitívan a a prudenciális elvárásokkal. Elhangzott, hogy mi 13 különböző országban értékpapírosítunk. El tudják képzelni, hogy mit jelent ez számukra, hogyha 13 országban 13 különböző interpretációval illetik a kritériumokat, és másképp alkalmazzák őket? Mi szívesen vállalunk felelősséget a saját értékpapírjaink mögött, és tesszük is ezt. Nem félünk a tényektől, hogy ez egy Carlon portfólió, vagy egy, egy lakásvásárlási portfólió, de az, az iránt nem vállalhatunk felelősséget, hogy valaki adhok definíciókat ad, vagy azt állítja, hogy mi képesek vagyunk egy X országban egy portfóliót jól menedzselni. Mit jelent az, hogy kellő tapasztalattal rendelkezik? Ezt feketén-fehéren igazolni kell, és olyasmiért nem vállalunk felelősséget, ha valaki teljesen más platformon áll. Tehát a harmadik felek bevonása a felügyeleti rendszer működése alá nagyon is izgalmas és megvitatandó kérdés, hogy, hogy az interpretációk közelítsenek egymáshoz. Elhangzott, hogy az adatbázissal kapcsolatban vannak gondok. Mi az adatok átláthatóságának hívei vagyunk. Számos olyan szereplő van a pénzügyi piacokon, akik ö, kevésbé átláthatóak, nem elzárkóznak a részletek ö, elől. Mi szívesen publikáljuk a befektetőink felé azokat az információkat, amelyekre szükségük van. Ami a hierarchiát illeti, üdvözöljük azt a javaslatot, hogy az IRBA-nek nagyobb teret kéne adni, és a proxy információknak. Ez jó irány, jó trend, jó irányba tartunk ezzel, de ez csak egy lépés a jó irányba, és nem a leghatékonyabb, mert ennél sokkal fontosabb a tőke kalibráció, ahogy ezt eh, Volker kolléga is eh, kifejtette. Ha kiszűrtük a rossz hiteleket, és megvannak, hogy mik a jó hitelek, és átláthatóan működünk, és adatokat is szolgáltatunk, és ezeket nyilvánosságra hozzuk, és megfelelünk minden kritériumnak, akkor miért kapunk még büntetést olyan értelemben, hogy további tőke követelményeket támasztanak velünk szemben? Az ez e, értékpapírosítás vonatkozásában. Fernandez úr is kifejtette, hogy mi segítjük a pénzpolitika átültetését a gyakorlatban, hogy a piacok fellendítődjenek, de nem akarunk túl sok büntetést, ha egyébként jól működünk. Meszmer úr, mivel nincs már időnk, én csak az ABCP-vel kapcsolatos kérdésre válaszolnék. Az egyik kérdés arra irányult, hogy a KKV-k hogyan profitálhatnak az EBCP típusú finanszírozásból. Tudni kell, hogy az EBCP piac Európában elsősorban olyan kereskedelmi eszközöket értékpapírosít, és ezek ezek a vevőkövetelések általában olyanok, hogy a tranzakció mértéke 10-15 millió euró környékén van. A vállalkozások ilyen nagyságrendben szoktak finanszírozni magukat. Ezek, nem tudom, hogy minek hívjam őket, középméretűek vagy sem. A középméretűek eleve hozzáférhetnek az ilyen típusú finanszírozáshoz. Sok családi vállalkozás is, akiknek egyébként nincsen egyéb például tőzsdei jegyzése, és egyébként akkor nem lenne semmilyen hozzáférése tőkeeszközökhöz. Az ABCP az, ami nekik a mentő öv, és amelynek a révén hát van egy lehetőségük. A, az eszközök másik fele az ABCP rendszeren belül, főleg a 30% elé még automatikus leasing szerződések, ahogy említettem, uh, very often autoleasing szerződések, és a gépgyártók a, meg rendelkeznek a saját finanszírozási struktúrájukkal, és kisebb ö, vevők felé is közvetítik ezeket, a KKV-k felé hiszen nekik megvan a saját leasing partnerük. A leasing cégeknek azonban refinanszírozási igényük van, ahhoz, hogy maguk is ajánlatokat tudjanak tenni, és ez a refinanszírozás tipikusan és ideálisan ABCP termékkel történhet. Tehát a középméretű vállalkozások és a KKV-k leasing, főleg leasing területén élhetnek ezzel az eszközzel, termékkel. Ha már leasingnél vagyunk, akkor az említett gondolatra visszatérnék, hogy egy leasingelt eszközt lehet -e az STS rendszer alá bevenni. Mivel a lejárati eltérések az eszközök lejárati ideje különböző, és egy év meghaladó is lehet. Ezért a hosszabb és a rövid lefutamsú papírok összeegyeztethetetlensége gondot okoz, úgyhogy a jelenlegi szabály gyakorlatilag kizárja a leasing ágazatot az ABCP finanszírozásból így módon. Ennek a kizárásnak az a következménye,